Dear colleagues, kedves kollégák, talán el kéne kezdeni az ülést. Az egyes napirendi ponttal kezdjük. Ez a napirend tervezet elfogadása. Hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Kezdjük az elnök közleményeivel. Az első Az első az OGM téma. Január 13-án elfogadott az a javaslat egy irányelv tervezetet az OGM-ről, GMO-król. Nos, ezzel kapcsolatban az összes nyelven elérhetők a módosítások a korrigendumról. A korrigendumot szerdán küldtük el, hogyha ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés az ülés végéig, akkor a korrigendumot elfogadottnak tekintjük, és így a következő februári plenáris ülésen ezt a parlament elé bocsátjuk kettes pont. Workshop az európai biztonságosabb egészségügyért. Egy ilyen témájú workshopot szervezünk február 24-én délután 1 órától 3 óráig. Mindenre egy saját kezdeményezésű jelentés keretében kerül sor, Pedicini jelentésről van szó. Hármas pont. A tagállami parlamentek képviselőivel együttesülés a COP21-es Párizsi konferencia témájában. Erre a konferenciára vagy ülésre március 30-án hétfőn kerül sor délután. tegnap volt egy, ülé, egy meghallgatás a live programról. Suica asszony és Suica asszony ennek, lesz ennek a munkacsoportnak a vezetője. Az MV szakbizottság bármely tagja, aki érdeklődik az ülés iránt, ellátogathat majd a további ülésekre. A mai napon 22 nyelven van tolmácsolás, és szokás szerint az e-meeting alkalmazásban meg lehet tekinteni az ülés dokumentumait, és webstreaming is van. Január 22-i koordinátorok ülésének eredményei a 22. január 22. és 27. koordinátori ülés eredményét elektronikusan elküldtük a, a tisztelt képviselőknek, hogy ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most pedig rátérünk a szavazásra. Első napi rendi pont ezzel kapcsolatban az egészségügyi munkacsoport elnökeinek, illetve társelnökeinek megválasztása. A koordinátorok döntésének értelmében van erre szükség. December 4-én volt erről a döntés, az MV tagjai fogják megválasztani a társelnököket. Január 26-án délután 5 órakor volt a jelentkezési határidő. 5 jelentkezést, 5 jelentkezést kaptunk. Gujétől Kilonen asszony, a néppártól Péter Le úr, az ECR-től Pieka úr, a zöldektől Rivázi asszony, és a szocialistáktól Vilmot asszony. Kérdezek, a, kérdezem a jelöltektől, hogy egyetértenek ezzel a jelöléssel. Péter Le úr azt hiszem nincs itt. És a Rivázi asszony sincs itt. Levelet kaptam tőlük. Hozzájárulnak a jelöléshez. Többi kolléga felé fordulok. Kilonen asszony, hozzájárul ez? Igen, Pieka úr, ő is, Vilmot asszony szintén. Szeretném bejelenteni, hogy a szavazólapokat szétosztottuk, kiosztottuk, mindenki ezt maga előtt találja az asztalon, csak a szakbizottság teljes tagjai szavazhatnak, hogyha egy teljes tag nem jött el, akkor a szokásos eljárás keretén belül egy helyettes helyettesítheti. Úgy kell szavazni, hogy X-et teszünk a név elő, mindenki egyszer szavazhat. A szavazás után összefogjuk. Tehát például szavaztak, össze fogjuk gyűjteni a szavazólapokat, és az eredményt a mai szavazás végén fogjuk bejelenteni, hiszen meg kell számolni. A szavazatokat összesíteni kell ezeket. Ha szavaztak, akkor valakit megkérnék, hogy szedje össze a szavazólapokat. kis szünet, hogy összeszedjük ezeket. it's going to go fast. Okay, we can go. Jó, rendben, akkor átérhetünk a következő pontra. Szavazás következik, EU e, általános költségvetés, Európai Bizottság, akkor azonnal kezdhetjük a szavazást. Egyes módosítás mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes. Jé, a kettes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító, split volt a két részben első részről, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. <clears throat> Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Please. I'm sorry, Mr. Sherman, but I have... Elnézést, elnök úr. Nem hoztam szavazókártyát. Can I vote by hand? Kézfeltartásra azért szavazhatok? Igen. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárhatjuk a szavazást. Elfogadva. Emendamento 6. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, elektronikus szavazás következik. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a gyógyszerügynökség mentesítését. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, elektronikus szavazás következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes napi rendi pont következik. 2013 évi mentesítés az LCDC vonatkozásában. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A nyolcas pont következik. Ez a 2013 évi mentesítés az EFSA vonatkozásában. Először az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító, split vote szavazunk külön szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg az ötös módosítót egy szóbeli módosítóval. Van-e kifogás a szóbelivel szemben? A szocialisták kifogással élnek. And then, uh... Hiszem több mint négyen vannak, akkor ezzel a szóbeli módosítást nem tudjuk elfogadni, és szavazunk az ötös módosításról eredeti formájában szóbeli nélkül mellette, ellene, elfogadtuk. Zárószavazás. Elektronikusan szavazunk zárószavazás. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Approvato. Elfogadtuk. Andiamo al punto 9 all'ordine del giorno. 9-es pont következik a 2013-as mentesítés az e- Európai Vegyi Anyagügynökség egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás elektronikus szavazás formájában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a tízes pontot. 2013 évi mentesítés az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre vonatkozóan. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik elektronikus szavazás formájában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es pont. is vélemény az európai szemeszterről. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás utasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosítót. Akinek nem volt szavazó kártyája, az ellene szavazott, tehát 33-33 arányban. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Avete votato tutti? Ki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 18-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es és 20-as azonosak, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 21-es, mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Il voto è chiuso. Zárom a szavazást. Elutasítva. 22-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodása utasítva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Adesso abbiamo il... Aztán itt van még a szavazás a szóbeli kérdéssel kapcsolatosan az alkohol stratégia vonatkozásában 12-es napirendi pont. Egy rövid szavazás következik, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Avete votato tutti e abbiamo... Mindenki szavazott? Az EFTD-től egy plusz tag van. Grazie. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadva egyhangulag. I have to announce the result. Be kell jelentenem a munkacsoportra vonatkozó szavazás eredményét. A szavazásra következő 61-en szavaztak, 19-en szavaztak Vilmot asszonyra, 17-en Péter Leurra, tizen Rivázi asszonyra, heten Pieka úrra, öt, öten Kilonen asszonyra, és hárman üresen adták be a szavazólapot. Végeredmény tehát Vilmot asszony és Péterle urak fogják ellátni az árselnöki feladatokat. Okay. Now we can go to the item 13. 13-as napi rendi pontra fogunk rátérni a napi renden. Alkoholstratégia, véleménytervezet, és azonnal állásfoglalási indítványról van szó, és megadom a szót a társelőadóknak, néppárttól Csírió képviselője szó. Grazie, grazie Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet az összes kollégának, aki közreműködött az anyag megírásában, megszerkesztésében az elmúlt napokban, hetekben nagyon érzékeny, kényes, ugyanakkor nagyon fontos téma ez a stratégia. Európának egyfajta stratégiát kell kidolgoznia abból a célból, hogy a lehető legjobban lecsökkentse az alkohol túlzott fogyasztásából származó károkat, vagy akár meg is tüntessük ezt a problémát. Nos, a kiindulásként a statisztikai adatokat vettük figyelembe, évek óta gyűjtjük ezeket az adatokat azzal kapcsolatban, hogy milyen káros hatása van az alkohol túlzott fogyasztásának, az egészségügyi adatokról van szó, a halálozásra vonatkozó adatokat, illetve gazdasági hatása is van mindennek, hiszen költséges az egészségügy és egyéb problémák kezelése, és amikor alkoholról van szó, akkor sokszor különleges szociális helyzetekről is van szó, tehát sokszor rászorulók, sokszor gyenge helyzetben lévők, kiskorúak, rossz szociális helyzetben lévő emberekről van szó, úgyhogy nagyon oda kell erre a kérdésre is figyelni. Mi is a gerince ennek az állásfoglalásnak? megpróbáltuk elérni azt, hogy diverzifikáljunk. Tehát nem próbáltuk mindent egy kalapba venni. Az alkohol túlzott fogyasztása nem minden esetben ugyanabból az okból ered, tehát meg kell nézni, elemezni kell, hogy mik az egyes különleges helyzetek a tagállamokban, a szociális helyzetet is meg kell vizsgálni, és a tagállamok is másként nyúlnak ehhez a problémához nem kell az alapvetően különböző helyzeteket egyformán kezelni. Tehát eltérőek a megközelítések a túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatban. A déli országokban például egészen más a kapcsolat a borhoz, mint más országokban. Nos, a gasztronómiával kapcsolatban is nyilván eltérőek a szokások, a mediterrán kultúrában egészen mások a gasztronómia szokások, mint Európa északi részén, tehát egészen más a megközelítés is. Nyilván ennek a különbségnek meg kell jelennie az állásfoglalásban is, tehát diverzifikálni kell, megfelelően pontosan kell elemezni a helyzetet, a, valós, a valóságot kell felmérni, meg kell nézni, hogy a különböző tagállamokban hogyan viseltetnek az emberek az alkohol iránt, és nem a tiltás a cél, hanem az, hogy oktassuk, képezzük a fiatalokat, az iskolákban a fiataloknak mindenképpen, a fiatalokat mindenképpen tájékoztatni kell arról, hogy milyen hatása lehet a túlzott alkoholfogyasztásnak, tehát nem a tiltása cél, hanem hogy megfelelően jól legyenek informálva az európai polgárok. A, a bizottságnak a bizottságnak voltak bizonyos kötelezettségei vagy feladatai, tavaly decemberig kellett volna a, a címke a címkézéssel kapcsolatban elérni valamit. Ugye, múlt december volt a határidő, és ez alapján kéne azt kidolgozni, hogy az alkoholos termékekre is vonatkoznak -e azok a szabályok, amik az egyéb élelmiszerekre. Tehát sokféleségből kell kiindulni, sokfélék a tagállamok, sokfélék a szokások, sokféle a gasztronómia is. Ezt is belevettük a, ebbe az anyagba, odafigyeltünk az oktatásra is. Nem szabad elfelejteni azt is, hogy vannak különösen érzékeny populációk, például a terhesnők, a fiatalok, a kiskorúak, illetve az ittas vezetés kérdését is megvizsgáltuk. Itt is szintén eltérnek a tagállami tagállami szabályozások, van például olyan tagállam, ahol zéró, az zéró tolerancia elvét alkalmazzák, más tagállamokban egészen más a kultúra. Ezt persze tiszteletben kell tartani. De sajnálatos módon rendkívül sok közúti balesetnek az oka az ittas vezetés, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Még egy dologról szeretnék beszélni, ez pedig az, hogy az alkoholos termékek adózásával kapcsolatban mit mondjuk, nem lehet ezt ugyanúgy kezelni, mint például a dohány termékeket A norma az, hogy ezeket a termékeket megadóztatjuk, de aki megnézi az adatokat, az láthatja, hogy mit, mutat, mi, mit mutatnak, mit látható, mi látható a statisztikákból. Ahol megadóztatják az alkoholt, nem volt olyan hatás, hogy kevesebben használná, vagy kevesebb alkoholt vásárolnának a fogyasztók, sőt éppen ellenkezőleg ezt is figyelembe vettük. Azt hiszem, ez az állásfoglalási javaslat kiegyensúlyozott, és utolsó gondolatom, jó lenne, hogyha a továbbiakban is a bevált gyakorlatot meg tudnánk osztani, a fogyasztókat, illetve a termelőket mindenképpen egy tárgyalóasztal mellett kell marasztalni a jövőben is, és remélem, hogy ez bevált gyakorlatként, folytatódhat majd a különböző tagállamokban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Vilmot asszony következik. Thank you very much. <laughs> Sorry. Köszönöm. megköszönöm a szavazatokat, amit az egészségügyi munkacsoport kapcsán kaptam. Nagyon örülök ennek a mai vitának. Az állásfoglalásról már állásfoglalással kapcsolatban a munkát már az elmúlt ciklusban elkezdtük, de nem volt időnk arra, hogy ezt befejezzük. Az állásfoglalásban azt kérjük, hogy a bizottság dolgozzon ki egy új alkoholstratégiát, a legutóbbi stratégia 2012-ben lejárt, most már 2015 van, és a bizottság még semmit nem mutatott fel. Az EMU stratégiának az volt az előnye, hogy konszenzus alakult ki Európában, és megfelelő volt az együttműködés a tagállamok között. Egyre több tagállam kezdje el foglalkozni a túlzott alkoholfogyasztás okozta káro károkkal. Jó lenne tehát folytatni ezt a fajta munkát. Fontosnak tartom, hogy a, odafigyeljünk arra is, hogy a kutatásra hogyan lehetne komoly forrásokat fordítani, illetve fontos kérdés az is, hogy az árazás megváltoztatása milyen ö, hatást ér el. Amikor az élelmiszerekről szóló információ kérdését tárgyaltuk, akkor az alkoholról nem volt szó. Nem tudom egyébként, hogy az alkoholt miért kell másként kezelni, mint más élelmiszereket. Ezt a kérdést már akkor is föltettem. De a bizottság akkor beleegyezett abba, hogy a jövőben kiterjeszti majd 2014. decemberéig az alkoholra és ezeket a szabályokat. Erre várunk, és már 2015 van. A címkézés, a címkék kell, hogy feltüntessük azt, hogy milyen káros hatása lehet az alkoholnak. Föl kell tüntetni a kiskorúak alkoholfogyasztásával, illetve a terhes nők alkoholfogyasztásával kapcsolatos veszélyeket is, de a kalóriatartalmat is mindenképpen fel kell tüntetni. Egyesek azt mondják, hogy ez megvalósíthatatlan, de nagyon sok termelő van, aki ezt már föltünteti a címkén. Sokan aggódnak a stratégia miatt, de nem szeretnénk betiltani az alkoholt, nem akarjuk azt érni, az emberek ne igyanak alkohol, ö, alkoholt, nem akarjuk megváltoztatni a tagállamok kultúráját, és nem akarjuk rossz fényben feltüntetni azokat, akik isznak. Én magam is szeretek egy pohár bort elfogyasztani, úgyhogy nem arról van szó, hogy betiltan, betiltanánk az alkoholt. Közegészségügyi kérdésről van szó, és hogy hogyan próbáljuk megoldani az alkohol túlfogyasztásával kapcsolatos gondokat, még mindig nagyon komoly egészségügyi és egészségügyi veszélyfaktor az alkohol. Az embereket tájékoztatni kell arról, hogy milyen veszélyei vannak az alkoholfogyasztásnak, hogy tudjanak dönteni arról, hogy mi helyes számukra tehát erőteljes állásfoglalásra kell törekedni, és egyértelmű jelet kell küldeni a bizottságnak, hogy szeretnék, hogyha lépnének valamit az alkohollal kapcsolatban. Azt hiszem itt az ideje annak, hogy ezt a problémát megoldjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Fária képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Nos, szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik részt, részt vettek a munkában. Az alkohol túlzott fogyasztása nagyon sok egészségügyi kockázathoz vezet, és sokszor a korai halálok is. ...155 millió euróban becsülhető az ezzel kapcsolatos károk összege. 2012-ben járt le az előző alkohol stratégia, most már 2015 van, így aztán jó lenne, hogyha a bizottság előállna egy újabb szöveggel az alkohol stratégiára vonatkozóan. Az alkoholfogyasztás az európai társadalom mélyen gyökerező jelensége. Ennek természetesen gazdasági kihatása is van. sok esetben mérsékelt fogyasztásról beszélhetünk, de más esetekben nagyon komoly egészségügyi problémákat von maga után az alkoholfogyasztás. Az alkoholnak tehát lehet káros hatása, különösen bizonyos populációk esetében. A fiatalok nál nagyon fontos az, hogy hány éves korban kezdik el a túlzott alkoholfogyasztást tudományos alapon kell folytatni, kell kidolgozni a stratégiánkat, és fontosnak tartom, hogy a jó gyakorlat elterjesztésének eszközeit erőteljesebben használjuk. Fontosnak tartanám, hogy legyenek koordinált intézkedések, ez nincs meg a tagállamok között, hogyha egységes lenne a címkézés, az sokat segítene. Én úgy vélem, hogy ez az ellensfoglalás tervezet kiegyensúlyozott, azt a kollégák már előttem el is mondták, és ahogy valaki már elmondta, ahogy a jelentéstevő elmondta, nem szabad ugyanúgy kezelni a alkoholt, mint a dohánytermékeket. Tudományosan bizonyított, hogy egy pohár vörös bor lehetőleg portugál vörösbor nagyon jót tesz az ember keringésének, vérkeringésének. Hogyha bármilyen kérdés fölmerül, akkor ezt a kollégáimmal szívesen megvitatjuk, úgyhogy szívesen válaszolunk a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy a portugál eh, bort is próbálja reklámozni, de nekünk is van sajátunk. Tessék, megadom a szót a következő hozzászólónak, Gilling asszonynak, van angolból is, ez nagyon meglepő lehet egyesek számára, általában fehér, de van. Hadd mondjam el, hogy Petzel kollega eh, nevében eh, szólok hozzá, akinek sajnos el kellett mennie. Nekünk hasonló a véleményünk, mint a előttünk szólóknak az alkohol fontos téma. Ez a harmadik legfontosabb megelőzhető halálok Európában. És Ebben a szakbizottságban ugye nagyon odafigyelünk az egészségügyi kérdésekre is, a túl, az elhízás, a magas vérnyomás, stb. ezek is összefügghetnek az alkoholfogyasztással. Nem szerettem használni azt a szót, hogy kulturális okok, de hát ez a legjobb szó. A tagállamokban különböző eh, hagyományok vannak, hogyan eh, termelnek, eh, árusítanak, fogyasztanak alkoholt nem igazán szeretnénk az egységes megoldást, amit minden tagállamra rá akarunk kényszeríteni törvényhozási szinten. Minden tagállamnak megvan a lehetősége arra, hogy a saját adottságait és kultúráját figyelembe véve kezelje ezt a kérdést. Világos szabályozás létezik a címkézésről, ezt a Krenesz már mondta. Én nagyon támogatom a tápérték címkézést, főleg a kalória, kalória megjelentetését, a címkét, ez főleg a fiatalok számára nagyon fontos, a fiatalokat nagyon érdekli, hogy milyen alakjuk van, de most ha megtudják, hogy mennyi kalóriát fogyasztanak egy ivászat alkalmával, az hatással lehet. Nem csak arról van szó, hogy milyen mennyiséget iszunk, mert a számok azt mutatják, hogy egyre kevesebbet iszunk, de hogyan isszuk ezt, és mennyi idő alatt isszuk ezt meg, ugye az egyszeri eszméletlenre ivás, egy brit jelenség például. Nem mondanám, hogy más tagállamban ilyen nincsen, de nálunk ez egy nagyon fontos jelenség, ezt mindenképpen meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ennek ellenében hassunk nem szeretnék semmit, ami túlságosan szabályozó jellegű. Gyakran a dohányt és az alkoholt egy kalap alá veszik, de természetesen két teljesen különböző dologról van szó. Nagy, sok bizonyíték van már arra, hogy az alkohol kis mennyiségben még pozitív hatással is lehet. De hogyha túlságosan lerészegedik valaki, eszméletlenségig issza magát, ez rendkívül káros. Ezzel mindenképpen szembe kell nézni, de nem a túlzott szabályozással. A kollégák minimum egységárakat is javasoltak egyesek, de ez erről nem bizonyosodott be, hogy ez hosszú távon csökkenti a fogyasztást ha jól tudom, egy Európai Unió egyes területein már ezt, vagy országaiban már ezt kipróbálták, de nem sikerült még bebizonyítani, hogy ez valóban csökkenti a fogyasztást. Összességében támogatjuk azt a stratégiát, amely nagyon érzékeny módon foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm szépen. Pericini, képviselő. Grazie, Presidente. Allora, Köszönöm, elnök úr. Nos, ez az állásfoglalás egy nagyon komoly problémával foglalkozik, ezt mindenki említette, és a bizottságtól azt kérjük, hogy fordítson erre nagy figyelmet. Egy fontos politikai szándék kifejezője hiszen ez a 2006-os stratégia már 2012-ben lejárt. Nos, az, hogy vegyünk részt ebben az állásfoglalás indítványban más frakciókkal együtt, ez abból ered, hogy tudatosan és kritikusan kell használnunk, alkalmaznunk a termékeket, és itt természetesen van egy határvonal a használat és a visszaélés között. Az új alkoholstratégiának mindenképpen magába kell foglalni a különböző jellemzőket, és egyes területek sajátosságait is el kell ismerni. A 15 év fölöttiek alkoholfogyasztása 10,74 litert ér el, és Olaszország, hogy Portugáliával vessem össze, egy alacsonyabb helyen van ebben a rangsorban, 6,94 liter főre eső fogyasztással. Noha egy nagy bortermelő ország vagyunk és állandó csökkenő trendet mutat az alkoholfogyasztás most már több év óta Olaszországban. Tehát egyrésztről itt van az export egynegyede, ugye itt különböző likőrök, borok, mustok teszik ezt ki. Kézműves termékekről van szó, amelyek kis, közepes vállalkozások vagy makro, mikrovállalkozások termékei. Tehát nagyon figyeljünk arra, hogy egy egyensúlyt találjunk, hogy hatékonyan korlátozzuk az alkoholfogyasztás káros hatásait, anélkül, hogy károsítanánk a helyi termelőket, és megfelelőképpen valorizáljuk a különböző tapasztalatokkal rendelkező országokkal, hogy egy új stratégiát is ki tudjunk alakítani. Köszönöm. Nem szépen. Nem tudom, Konicsna azt meg szeretnél hozzászólni. Igen, tessék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani a frakciónk nevében, hogy nagyon tetszik nekünk ez a szöveg, ugyanis egy nagyon fontos problémára utal, Gyakran beszélünk a különböző függőségekről, nikotin, koffein, de hát ezt nem lehet, ezeket nem lehet összekeverni. Az elnök azt mondja, hogy fordítási probléma van. Nálunk nincs probléma. Okay, probably we can. Okay, thank you very much. Jó, tessék nyugodtan folytatni. Nos, tehát nincsen más olyan anyag, amely ilyen mértékben vezethet a családok széthullásához, erőszakhoz, ennek szociális következményeit nem is lehet mérni. Tehát az alkohollal való visszaélés szociális következményeit össze lehet hasonlítani a dohány túlzott dohányzáséval. Persze nem jelenti ez azt, hogy hogy mind a kettőt egyformán kellene kezelni. Egyes tagállamokban nincsen semmi alkoholfogyasztási korlátozás. A egy dologra szeretnék itt kitérni, ez a reklámozás, az alkohol reklámja. Nem csak a e, hagyományos kultúráról van szó, de hogyha a fiatalok korai szakaszban, te, televízióban például látják azt, hogy az alkoholivás az normális, ők ezt is, akkor ők ezt normálisnak fogják tekinteni. Mindez lényeg az, hogy a fiatalok képesek-e alacsony szinten tartani a fogyatást, vagy alkoholistává válnak. Nem tudom, hogy miért kell az alkoholt reklámozni. Nem értem, hogy miért kell ezt támogatni. Nem látom okát ennek, és még egy fontos téma, amit szeretnék említeni, bár a szövegi részben említi, de én kitérnék még rá. A 22-es pont szerint olyan stratégiát kell alkalmaznunk, amely az egészséges életmódot propagálja, például a sport Nos, gondolják végig, hogy hány futball eh, meccsen vagy más eh, sportrendezvényen látjuk az alkohol cégek eh, reklámjai. Teljesen normális, hogy például egy futball közvetítés előtt alkohol reklám megy. Ezt már teljesen normálisnak tartjuk. erre akarjuk megtanítani a gyerekeket, hogy az alkoholfogyasztás ez normális? Nem arról van szó, hogy nem lehetne, hogy nem lehetne egy pohár portugál, spanyol vagy akár cseh bort elfogyasztani. Hanem arról is szó van, hogy hogy a gyerekek azzal nőnek fel, hogy az alkoholfogyasztás az normális. Úgyhogy a reklámozásra szeretnék kitérni, az alkohol reklámjára. Erre nincs szükség. Nem hiszem, hogy ez bármi jóval kecsegtet. Köszönöm szépen, Szomer asszony. Ja, mit äh, Werbeverboten ist das immer so eine Sache, Frau Kollegin, und... Ähm Nos, hát a reklám az egy dolog, mondja Szomer asszony, én se eh, támogatom, hogy a gyermekeket célozzuk meg az alkohol eh, reklámokkal, de a szponzor ez font, fontos, a szponzor tevékenység fontos. Eh, például a vidéki futball klubok semmilyen más támogatást nem kapnak. Németországban általában a sörfőzők és sörkészítők támogatják a, például a futballklubokat. Eh, Én ezek nem, nem tiltanám nem szeretnék török viszonyokat nálunk. Nos, ami az állásfoglalási eh, javaslatot eh, illetően, ez általánosságban tetszik nekem, nagyjából és egészében, de van itt egy pont, az U pont, ebben az szerepel, hogy az élelmiszerről szóló információkról szóló rendelkezés az alkoholt kizárta. Tehát, hogy az alkohol nem tartozik ennek hatája alá. Ez nem igaz. Az alkohol is beletartozik ennek a rendelkezésnek, rendeletnek a hatájába. Például minden élelmiszer alkoholtartalmát meg kell adni, és emellett az alkohol alkohol csak abból záródott ki, hogy itt az alkoholnál nem kell a tápértéket, illetve az összetevőket megadni az alkohol palackján. Úgyhogy ezt szerettem volna pontosítani. Szeretnék utalni arra, hogy ha tápérték címkékről gondolkodunk, én már gyakran is mondtam, felvetettem ezt, hogy az élelmiszer információs rendelet a tápérték megadását 100 g-ra vagy 100 ml-re bontja. Ez lehet, hogy a borra vagy a sörre még rendben van, de az égetett szeszekre én ezt túlságosan veszélyesnek tartom, mert vannak olyan fogyasztók, akik azon a véleményen vannak, hogy 100 ml egy deciliter pálinka, de teljesen normális és elfogadható, hogyha 100 ml-re adjuk meg a tápértéket, és pontosan ezt írja elő a rendelet, azért ezt gondoljuk végig még egyszer. Szerintem ez veszélyes, ezt már régóta mondom. Még egy dolog, még néhány dolog, ami a szállásfoglalást illeti. Azt hiszem, hogy a minimál ár megér, megemlítését törölni kellene. Az Európai Unióban nincsen ezzel kapcsolatban tapasztalat, úgyhogy nem utalhatunk pozitív tapasztalatokra. Egyébként pedig az adópolitika tagállami hatáskör. Az a véleményem, hogy ennek így is kell maradnia a tagállamok részben már találtak erre megfelelő szabályokat, hogy a gyerekeket hogyan, vagy a fiatalokat hogyan tartsák távol bizonyos alkoholos italaktól, mint például az alkopop. Összességében azt is látnunk kell, hogy nem állnak rendelkezésre, illetve hogy nem globális számokkal kellene itt beszélni ebben az állásfoglalási indítványban, hanem Európai Unióra vonatkozó számokkal kell dolgoznunk, hiszen az Európai Unióért dolgozunk, és azok a számok, amelyek például a tízezer közlekedési baleseti áldozatra utalnak, akik akkor fogyasztás miatt hunynak el. Azt hiszem, hogy ezeknek a száma felére csökkent, én ha jól tudom, ötezer. Ez még mindig sok, minden egyes haláleset túl sok, de az aktuális számokat kell akkor is használni. Ami a figyelmeztető jeleket illeti, ezek, ezekre is utaltak a kollégák. Az egyes tagállamokban vannak erre vonatkozó szabályozások, és kérdezem, hogy ezt nem kellene -e továbbra is tagállami hatáskörben hagyni. Én is egy kicsit, hát ezzel kapcsolatban gondolkodóba estem, hogy mit használ az, hogyha figyelmeztető jelzés van egy üvegen, általában az alkoholt nem üvegből isztuk, aki üvegből iszta, annak meg már úgyis mindegy. Úgyhogy ez egy kicsit engem mm, hát gondolkodóba ejtett, de évekkel ezelőtt hangsúlyoztuk folyamatosan, hogy ez az orvosok feladata a figyelmeztetés és figyelemfelhívás, Persze ezen gondolkodhatunk, de hát, mint ahogy mondtam, a, a üvegen lennének ezek a figyelmeztető jelzések, aminek a hatása korlátozott lehet. Aztán szeretnék utalni még egy ellentmondásra, mely szerint az eddigi alkoholstratégia nagyon sikeres volt, most közben meg egy újat követelünk. Na most akkor szükséges új stratégiát elfogadni, hogyha a régi sikeres volt? Nem lehet abból kiindulni, hogy a tagállamok a saját érdekükben végül is a költségek megtakarítása érdekében, a TB költségekről beszélek itt, tehát ezek érdekében józan politikát folytatnak az alkohol, túlzott alkoholfogyasztás ellen. Tehát ez az ellentmondás szerepel a javaslatban. Úgyhogy ezt még egyszer pontosan megnézem. Nem szabad, hogy ellentmondásos legyen az állásfoglalás tervezet. Végül pedig nagyon örülök annak, hogy ahogy kollégák is említették, hogy nem minden tagállamot, nem lehet minden tagállamot egy kalap alá venni, mert a fogyasztási eh, hagyományok, fogyasztási módok és mennyiségek, eh, fogyasztási alkalmak nagyon különböznek a tagállamokban, eh, tagállamonként. Nem lehet azokat a problémákat, amelyek egyes tagállamokban a túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatban felmerülnek, minden tagállamban ugyanaz azzal a megoldással orvosolni, a polgárok nem is értenék ezt, és ez felbosszantaná őket, és az Európai Unió ellen hangolná őket, és a populisták karjaiba hajtaná. Köszönöm szépen. Thank you very much. And... Köszönöm. Borzán képviselő következik. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Neću eh, kolegice Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nem fogom megismételni azokat a szörnyű statisztikákat, amit az imént már hallottunk. Az Európai Uniónak valamiféle stratégiával rendelkeznie kell. Olyan statisztikák is vannak, amelyek a dolgozók alkoholfogyasztását elemzik, több milliárd eurót fordítunk a GDP-ből arra, hogy ezeknek az embereknek a munkából való kiesését kompenzáljuk. Az alkoholal kapcsolatos bármilyen megszorítás nyilvánvalóan ellenállásba ütközik majd, ezért politikai bátorságra van szükség ahhoz, hogy elmerjük mondani, el tudjuk mondani azt, hogy a gyerekek, a nők egészsége sokkal fontosabb, mint a profitszerzés. a nők mája háromszor olyan lassan dolgozza fel az alkoholt, mint a férfiak mája. Így aztán a nők esetében a krónikus alkoholfogyasztás már kisebb alkoholmennyiséggel is megtörténhet. De vannak egyéb nagyon fontos olyan tények, amiket nem szabad elfelejteni. Például el kell azt mondani, hogy a gazdag országokban magasabb az alkoholfogyasztás, mint a szegény országokban, de a szegény népesség jobban megszenvedi az alkoholfogyasztást. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt kérték, hogy a bizottság dolgozza ki az új alkoholstratégiát, a lehető leghamarabb, legsürgősebben. Így aztán ezután mi is dolgozhatunk ezen a kérdésen az Európai Parlamentben, és megvédhetjük az európai polgárokat a túlzott alkoholfogyasztással szemben. Képesek vagyunk arra, hogy szabályozzuk a piacot, a címkézés is nagyon fontos, illetve a kalóriatartalom feltüntetése és a bevált gyakorlatok elterjesztése és az oktatás is rendkívül fontos. Köszönöm szépen. Delay asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a javaslatért, azt hiszem ez nagyon jó kiindulási alap. Több kolléga is aláhúzta, hogy nagyon fontos különbséget tenni a tagállamok között, az alkoholfogyasztási szokások eltérőek, történelmi vagy hagyomány kapcsolatos okokból. Három dolgot szeretnék mondani. Szerintem ezekre a dolgokra kéne figyelni. Az első a hetes bekezdésben található. Nagyon fontos az, az állásfoglaláson belül, hogy felelős alkoholfogyasztásra törekedjünk. Ebből kell kiindulni. Úgy érzem, hogy ezt a jobb tájékoztatással és a jobb oktatással ér, érhetjük el. Aztán 26-os bekezdés. Itt arról van szó, hogy az alkohol hamisításával kapcsolatban, illetve a fekete piacon történő alkoholárusítással szemben is fel kell venni a harcot. Aztán 23-as bekezdés. Az egységnyi alkoholra vonatkozó minimum ár úgy érzem nem európai hatáskör, hanem tagállami hatáskör. Egyébként Franciaországban nagyon szigorú, nagyon szigorú szabályozásunk van, például az EVA törvény vonatkozik ide az alkoholfogyasztásról. Tehát ez tagállami kompetencia, és szerintem az sem reális, hogy ez a, ez a minimum ár megvalósuljon, hiszen ez a végső fogyasztói árra is hatással lesz. Európában sem szociális, sem fiskális konvergencia nincs. Éppen ezért nagyon nehéz az alkoholra vonatkozóan egy igazságos árat kidolgozni. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, tett asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, mindenki tudatában van, hogy itt cselekednünk kell az alkohol problémát jelent az egészségügy szempontjából, de nem szabad, hogy Európa most itt jogszabályokat alkosson, és a tagállamoknak magatartás formákat javasoljon, ajánlásokat, amelyek a megelőzéshez kapcsolódnak, az igen, persze, de úgy vélem, hogy a megelőzés az alapvető jelentőségű a fiatalok körében, a kamaszkor előtt, a középiskolában ki kell fejteni az alkohollal való visszaélés következményeit. Hiszen van néhány kategória a polgárok körében, amelyek sérülékenyebbek, ezek a fiatalok, az egyre fiatalabb személyek, akik azért fogyasztanak alkoholt, hogy ö, egészen az ön tudatlanságig lerészegedjenek. Ez ö, tehát ö, azzal az egyetlen célra történik ez az alkoholfogyasztás, hogy ö, elveszítsék az öntudatukat, és aki először elér ide, az nyer, úgymond. Tehát itt most azt kell kérnünk, hogy megelőzésre kerül sor ezen társadalmi csoportok körében, az egyre fiatalabbak körében, a tagállamokban ez az egyik dolog. Aztán a megelőzés a várandós anyák esetében hogyha nem képesek kifejteni a várandósoknak a babára való kihatásait az alkoholfogyasztásnak, hát az súlyos. Tehát itt mindenféleképpen megelőzésre van szükség, ki kell fejteni, hogy a magzat fejlődésére milyen, illetve az agyfejlődésre milyen kihatásokkal jár az alkoholfogyasztás a várandósok esetében. Nos, a kollégáimhoz hasonlóan különbséget tennék a között, ami az észszerű, mérsékelt alkoholfogyasztás, amely az örömhöz kapcsolódik, hogy valaki egy nagyon finom borból egy pohárral elfogyasszon. Ez az örömhöz kapcsolódik, viszont a bármiféle alkohol fogyasztása a lerészegedés céljával, hát ez egy teljesen más dolog. Nos, a címkézés elképzelését kapcsol, elképzeléséről már sok minden elhangzott. Nos, én francia vagyok, ahol is híres a borászat már hosszú ideje, és minél több információt tüntetünk fel egy címként, annál kevésbé olvassák el ezt az emberek. Az viszont, hogy egész egyszerűen feltüntessük, hogy az alkohollal való visszaélés veszélyes, hát az rendben van, de a borászoknak ne, borászokat ne kötelezzük arra, hogy minden információt feltüntessenek, hiszen a végén már a megnevezésre se jutna hely a címkén. Aztán ami az ár rögzítését illeti a minimum árat, a legalacsonyabb árat, hát ez egy hamis jó elképzelés, hiszen akkor már a fogyasztók esetleg kevésbé biztonságos forrásból, nem ellenőrzött forrásból szereznék be az alkoholt, és ez bizonyosan kihatna a piaci mechanizmusokra. Végezetül mm, az alkohol és az egészség kapcsolata fontos, ez bizonyos, de arra van szükség, hogy a tagállamok jól együttműködjenek, a benchmarkokat kell kiválasztani a tagállamokban. Franciaországban, ahogyan Delay kollégám is elmondta, nagyon szigorú a szabályozás. Nem szabad reklámozni, nem szabad sporteseményeken alkoholt használni, tehát ez már nagyon szigorú és hosszú ideje fennáll ez a szabályozás. Tehát használjuk a bevált jó gyakorlatokat, de a legfontosabb a megelőzés a legsérülékenyebb társadalmi csoportokban. Köszönöm, Ajúzó asszony. Sí, <clears throat> muchas gracias. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, megköszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak az eddigiekben, nagyon sok érdekes és okos dolgot hallottunk. Hogyha az előző alkohol stratégia megfelelő volt, akkor miért is nem veszük azt újra elő? Az elég lenne. Az alap probléma az, hogy mi innen nem oldhatjuk meg bizonyos tagállamok bizonyos rétegének problémáját. Európában sokféle kultúra van, sokféle szokás, sok módja van az alkoholfogyasztásnak is. A déli országokban egyfajta szociális tevékenység az alkoholfogyasztás, és általában az alkohol mellé ételt is fogyasztunk. A péntek esti vagy szombat esti részegségig való alkoholfogyasztás nem tartozik a mi kultúránkba. Ez nem kapcsolódik ehhez. Tehát eltérőek a szokások, nem szabad megváltoztatni az összes európai illetvitelét vagy szokásait egy ilyen jogszabályra. Nézzük a címkét. A címkézés kérdését. Grosztert asszonyra és Szober asszonyra teljesen egyetértek. Nagyon fontos, hogy az allergéneket feltüntessék, illetve az al- a százalékos alkoholtartalmat is. Tudni kell, hogy az alkohol hízlal, van kalóriatartalma, ennek is tudatában kell lenni a fogyasztónak. Fontos, hogy minden fogyasztó tisztában legyen ezzel. Nézzük a normákat. Szubszidiaritási kérdés, tehát minden tagállam hatáskörre, hogy erről jogszabályokat alkoholson. Spanyolországban rendkívül szigorú a jogszabály, az alkohol eh, reklámozása, árulása eh, is szabályozva van, illetve a illetve a közlekedésben is eh, az ittas vezetés nagyon szigorú szabályok, az ittas vezetésre szigorú szabályok vonatkoznak, hihetetlen bírságokat tudnak kiszabni. Nem hiszem, hogy innen az Európai Parlamentből kéne erről jogszabályokat alkotni, ez tagállami hatáskör, nem kell beleavatkoznunk, és különben is nem lenne értelme. Egyébként Spanyolországban az alkohol termelők hihetetlenül jó reklámkampányokat indítottak a felelős fogyasztásra vonatkozóan. Erre, kell, erre kéne koncentrálni. Azt kéne megnézni tovább, hogy miért isznak az emberek, mert nem csak a hatásra, a következményekre kell odafigyelni, tehát tájékoztatni kell, oktatni kell, hogy felelősen fogyasszák az alkoholt a polgárok. Hogyha, hogyha túlzásokba esünk, az, azt hiszem káros hatása lesz. Köszönöm, Dorfman úr. Köszönöm, elnök úr köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek, mert azt hiszem, hogy egy olyan állásfoglalást alakítottak ki, amely kedvező, kiemelvén a különbséget az alkohol alkalmazás, a fogyasztás és az azzal való visszaélés között. Ez egy alapvető dolog. Az alkoholos italok bizonyosan részét képezik kultúránknak, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez egy gazdasági tényező is, amely elsődleges jelentőségű, különösen Európa külön egyes övezeteiben, a vidéki térségekben. Vannak olyan vidéki térségek ugyanis Európában, amelyek lényegében az alkohol, főként a bor előállításából élnek. Tehát, hogyha megnézzük az exportot az EU-ból a nemzetközi piacokra, az alkoholos termékek jelentősége nem elhanyagolható. Nos, ettől függetlenül fennel természetesen az alkoholal való visszaélés és az alkohol függőség jelensége is. Az alkohol sajnos függőséget okozhat, és ez az alkohol függőség sajnos egy betegség. Ami a teres nőket illeti, nem hiszem, hogy olyan sok nő lenne Európában, aki ne tudná, hogy a várandóság ideje alatt nem szabad alkoholt fogyasztani. És aki ezt még nem értette meg, az láthatja, hogy ugye például a sajtóban is megjelenik, hogy, hogy például Ci sono donne hogy egyes uralkodóházak tagjai a terességük alatt például nem fogyasztanak alkoholt, ez minden sajtótermékben, újságcikkekben megjelenik. Nyilvánvaló, hogy a várandóság alatti alkoholfogyasztás az drámai hatással járhat a magzatra, a gyermekre, és itt kell megfogni ezt a problémát az alkotfogyasztó várandós nőket orvosi segítségnyújtásban kell részesíteni, hiszen ez nem egy tájékoztatásra visszanyúló probléma. Aztán Pedicini kolléga már említette, az teljes alkoholfogyasztást meg kell vizsgálni az EU egyes tagállamaiban, és elég érdekes adatokat láthatunk itt, mert mint például Olaszországban, ahol azt gondolhatnánk, hogy a tradicionális bortermelő kultúra fennállása miatt esetlegesen nagyon magas az alkohol, alkoholfogyasztás, hát ez egyáltalán nem így van. Európában az utolsó kevesebb, mint 7 literes évi alkoholfogyasztással, amely e fele, kevesebb, mint a fele az első országoknak, ezen a e, első országok alkoholfogyasztásának ezen a listán mely országok nem termelnek annyi bort, mint például Franciaország, Olaszország vagy Spanyolország. Aztán uh, itt vannak olyan országok is, amelyek hosszú évek óta uh, rendelkeznek, ha nem is tiltásra uh, irányuló jogszabályokkal, de elég komoly jogszabályokkal, amely megmutatja, hogy ez a minimál ár elképzelés ez semmire nem jó. Ami a jövőbeli stratégiát illeti, szerintem arra kell alapozni, ami már létezik jogszabályok tekintetében. Nagyon sok jogszabály született az elmúlt években, és az ágazatra is alapozni kell. Vine Moderation akció például a bortermelő ágazat már évek óta működteti ezt, hiszen az ágazatnak sem érdeke az, hogy túlságosan sokat fogyasszanak az emberek, hiszen hosszú távon ez semmiképpen sem megfelelő, ugyanis az alkoholista biztos nem jó fogyasztó, sem a borágazat, sem az égetett szeszeket termelő ágazat számára. Tehát az magával az ágazattal kell megtalálni a helyes egyensúlyt, hogy előrelépjünk és leküzdjük az alkoholfogyasztással összefüggő problémákat, amelyek bizonyosan nem elhanyagolhatóak. Köszönöm. Elnök, köszönöm Herbert. Most Gárdini kolléga következik meg. Köszönöm. Nincs sok hozzáfűzni való, nagyon sok minden elhangzott, de úgy tűnik számomra, hogy egy dolgot még ki kell emelni, ahogyan Ajúzó kolléga is említette, különböző borfogyasztási vagy alkoholfogyasztási kultúrák vannak, és itt fontos a kultúra szót kiemelni. Nos, mindenki fogyaszt alkoholos italokat, ez ugye a szőlőhöz tartozik, vagy akár, hogyha nem szőlőből, akkor rizs erjesztésével nyernek alkoholos italokat, tehát az egész emberiség fogyaszt alkoholos italokat, és Természetesen a szokások csak eltérnek a e tekintetben. El kell tehát kerülnünk hogy nevetségessé váljunk, mert van itt néhány olyan szendék, amely már a viccesség határát súrolja. Ugyanis, hogyha azt gondoljuk, hogy a címkézéssel képesek legyünk, leszünk a világban uralkodó valamennyi rosszat leküzdeni, hát az tényleg nevetséges, ahogy Andorfman úr helyesen említette, mindenki tudja a nők, hogy várandóság ideje nem szabad dohányozni, inni, még kávét sem, mert a koffein minden orvos eltanácsol a koffein fogyasztásától. Tehát, hogyha valaki várandos, akkor nem szabad kávét inni. Azt hiszem, hogy mi már a nevetségesség határát súroljuk ezekkel az elképzelésekkel, hiszen azt hiszem, hogy egyetlen más időszakban sem követik annyira figyelemmel a nőket, mint a várandóság ideje alatt, hiszen már a terhesség előtt elmennek a nők, forsavat szednek, tehát ez már annyira elterjedt ezek az elképzelések, az orvos vérvételt ír elő, élelmiszerkiegészítőket ír fel, tehát egészen nevetséges, hogy mi a címkéken adunk instrukciókat a várandós nőknek abban az időszakban, amikor a lehető legellenőrzöttebbek az orvosok által, és a lehető legtudatosabbak. Ahogyan Herbert is elmondta, vannak olyan nők, akik már alkoholfüggők, alkoholisták, és nekik bármilyen erőfeszítéseket is tesznek, nem sikerül leszokniuk lesz az alkoholról, de biztos, hogy nem a címkézés, hanem talán az orvos tudja őket segíteni hatékonyabb módon. Tudjuk, hogy mennyire nehéz kérdés ez. Nos, itt a probléma, és akik ezzel foglalkoznak, azok jelentik ezt ki. Például Olaszországban van egy szervezet, amely azokkal a problémákkal foglalkozik, amely a májbetegségekhez kapcsolódik. Nos, az ő vizsgálataik szerint az alapvető különbség az függőség és az alkohol visszaélés között a fiatalok körében, ez a családban rejlik. Tehát, hogy a fiatalokat mennyire figyelik a szülők, és láthatjuk, hogy két-három százalékos maximális alkohollal való visszaélési eseteket tapasztalhatunk olyan családoknál, ahol nem figyelnek a családban a fiatalokra, és ott már nagyon fiatal korban előfordul az alkohollal való visszaélés 12%-ban is az ilyen családoknál. Tehát itt az, a családban van a különbség, és láthattuk mi is a mi gyermekeinkkel, az első generációval, ahol is például az olasz szabályokat alkalmaztuk az első nemzedékben, hogy nem szabad alkot fogyasztani például az autóvezetés előtt. Olaszországban megengedett egy minimális alkoholfogyasztás vezetés alkalmával is. Ez egy tradíció, de 21 éves kor alatt a zéró tolerancia érvényes, ugyanúgy a professzionális vezetőknél, autóbuszvezetőknél, stb és a fiatalok tudják ezt, és hogyha elmennek szórakozni, akkor mindig megszervezik, hogy ki az, aki nem fog inni, mert neki kell vezetnie, vagy a szülők hozzák, viszik őket a szórakozó helyről és rá. Tehát ez sokkal hasznosabb, mint a mi eszközeink. Tehát az oktatás, a nevelés itt a lényeg, mert az, hogy a címként feltüntetjük ezeket az információkat, az egész egyszerűen nevetségessé tenni az Európai Uniót, már megint a uborka görbületének a problémájához jutnánk vissza. Azt mondják a polgárok, hogy mi fizetünk titeket, és azért küldünk benneteket Brüsszelbe, Strasbourgba, hogy nevetséges dolgokat csináljatok és ez további milliókat fordítana el az Európai Uniótól, és hajtana az euroszkepticizmus karjaiba. Tehát egy boros palack mögött hagyományok vannak, kultúrák vannak, és ez a történelemhez kapcsolódik, a geopolitikai tényezőkhöz, egy egész nép történelméhez, bevándorlókhoz. Tehát ebből lehet kiindulni, és azt hiszem, hogy kerüljük el a nevetségesé válást, mert azt hiszem, hogy itt már újfent az a veszély áll fenn, hogy a polgárok azt mondják, hogy ez az Európa tényleg haszontalan. Elnök, köszönöm. Elizabeth, a Kárhány Szolánc következik. Jó. Érvek hangzottak el, ehhez nem tudok mit hozzá fűzni. Most van mögöttünk az európai választás, és minden rendezvény során, amelyen én részt vettem legalábbis, arról panaszkodtak az emberek, hogy Európa túl messze megy, túl sok mindent szabályoz. Engem nem, én nem csodálkoznék ezen, hogy Olaszországban és Görögországban például folytatódna ez a trend tényleg erről tanácsot kell adnunk Aténban, vagy Párizsban, vagy Rómában a politikusoknak? Hát ki fognak -e nevetni bennünket? Én nem fogom ezt megszavazni. Teljes mértékben felelős kormányok vannak a tagállamokban, hagyjuk rájuk ezt a feladatot. Köszönöm. Köszönöm, Karl Heinz. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének, Philip Rux következik a DJ Sankótól. Kérem, tegye meg ezzel a kérdéssel kapcsolatos meglátásait, megfigyelését, észrevételeit. észrevételeit. Köszönöm szépen! And the support from the Az MV szakbizottság nagy érdeklődést mutat a téma iránt, ez nagyon fontos a bizottság számára, és ezt üdvözöljük. Az Európai Bizottság tudatában van, hogy nagy problémát jelent mind egészségügyi következmények tekintetében, mint pedig negatív hatások tekintetében a költségek a társadalom számára, tehát egyetértünk azzal, hogy a tagállami, a civil társadalmi és az Európai Uniós összefogás és fellépés fontos. Minden mellett hadd mondjam el, hogy egy kicsit hadd javítsam ki a javasolt szövegben a félreértéseket főleg az egyes pontban és a kilences pontban az állásfoglalásuk utal az Európai Uniós cselekvési tervre, eh, amely az alkohol káros hatásait taglalja. Az a szakbizottság úgy tűnik azt gondolja, hogy az Európai Bizottság elfogadott egy ilyen cselekvési tervet az alkohollal kapcsolatos károkról. Nos, az igazság az az, hogy az Európai Bizottság 2000 13 ban felvetette ezt a gondolatot, hogy a fiatalok és a fiatalok általi eszméletlenségi ivás problémáit vessék fel a szakbizottságban. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a 2006-os stratégia célkitűzései és az eszközök még mindig érvényesek. A tagállamokkal való gondolkozás gondolkodás során világossá vált, hogy egy európai uniós munkadokumentot az Európai Bizottság nem tud már elfogadni az előző mandátum alatt, és ezt a tényt tudomásul vettük, és a szakbizottság úgy döntött, hogy ők folytatják tovább a munkadokumentumon való munkát, és ezt referencia dokumentumnak tekintik a tagállamok számára a 2006-os stratégia keretén belül. Az Európai eh, Bizottság egy Két éves cselekvési terv javaslatot tett 2014. szeptemberében az ifjúsági alkoholfogyasztás és a binge drinking témájával kapcsolatban. És ennek a cselekvési tervnek a monitorozása és végrehajtása is téma. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a tagállamok ugye végig gondolják, hogy mi lenne a megfelelő Európai Uniós fellépés, és egy scoping paper elfogadásán dolgoznak, az Európai Bizottság szolgálatai dolgozzák ezt ki. Ahogy azonban itt elhangzott többször is, nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a közegészségügyi témában a legfontosabb illetékesség a tagállamok szintjén van. Az Európai Bizottság szerepe a tagállamok támogatása, ott, ahol az Európai Unió hozzáadott értéket képvisel. Az Európai Bizottság most éppen az alkohola kapcsolatos káros hatásokról szóló munka továbbvitelén gondolkodik, és az érdekelt felek véleményét, megjegyzéseit figyelembe vesszük. A folyamat részeként végig kell gondolni, hogy az fogyasztással kapcsolatos károk hogyan illeszkednek a krónikus betegségek elleni harc keretébe. Különböző prioritások vannak ezzel kapcsolatban. A jövőbeni politika alakításán folyamatosan dolgozik az Európai Bizottság, ezt hallom, hogy azt mondták, hogy 2012-ben lejárt a stratégia, és az Európai Bizottság nem tesz semmit. Ez nem igaz, nagyon sok minden történt azóta is. Folytatjuk a munka facilitálását, az információcsere, folyamatok monitorozása a tagállamokkal és érdekeltek el. például a Nemzeti Hatósági Bizottságokkal és az Alkohol és Egészség Fórummal. Az Európai Bizottság támogatja a tagállamokat a cselekvési terv végrehajtásában is. Emellett tavaly óta a közös ö, alkohol ö, fogyasztása kapcsolatos károk hatásainak csökkentésében is együttműködünk. felmerült, hogy a különböző nemzeti szabályokról lehet vitát folytatni, lehet ezeket közelíteni egymáshoz. Például világos, hogy az egyes tagállamokban még mindig nagy különbségek vannak abban, hogy mi az alacsony kockázatú alkoholfogyasztási küszöb. A tagállamokat ebben támogatja az Európai Bizottság ezeknek tisztázásában és közelítésében. Aztán világos, hogy végig gondoljuk, hogy hol akarunk hatást elérni. Az Alkohol és Egészségfórummal együttműködünk, egy irányítási csoportot hoztunk létre, igyekszünk javítani az alkohol fórum munkáját. Ezért összefoglalva hadd hangsúlyozzam, hogy az Európai Bizottság továbbra is csökkenteni szeretné az alkoholfogyasztással kapcsolatos káros hatásokat, a 2006-os stratégia célkitűzésével összefüggésben, az Európai Bizottság mandátumán belül persze. Most eh, én azt remélem, hogy a hamarosan képesek leszünk eh, arra, hogy a tagállamoktól és az érdekelt felektől kapott információkat megemészve visszatérjünk önökhöz, és megosztjuk a tapasztalatainkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most el szeretném mondani az ütemtervet, a módosítások benyújtásának határideje február 12, szavazás az ENVI bizottságban, március 31, plenárison pedig április második plenárisa. Rátérünk a következő napirendi pontra, ami pedig nem más, a REFIT program, helyzetkép és kilátások. Én vagyok a jelentéstevő, úgyhogy kezdem is. De... Júniusban, 2014. júniusában a bizottság kiadott egy nyilatkozatot, amelynek címe Refit, a jelenlegi helyzet és a kilátások. A Juri szakbizottság egy saját kezdeményezésű jelentés elkészítéséről döntött, és a véleményt mérjük hozzá. A Refit nagyon fontos bizottsági kezdeményezése a célja, hogy az Európai Uniós normatív keretet leegyszerűsítse, hogy ez világos legyen és megkönnyítse a polgárok, illetve a vállalkozók életét. Csökkenteni a bürokratikus terheket, csökkenteni a bürokratikus díjakat, illetve a lehető legegyszerűbbé tenni a jogszabályi keretet, hogy stratégiai célokat érjünk el, illetve a lehető legalacsonyabb áron használhassuk ki a legjobban az európai jogi keretet, úgyhogy közben tiszteletben tartjuk a szubszidiaritás elvét, az arányosság elvét. A bizottság a REFIT program haladásáról adott kinyilatkozatot. Ez az első REFIT kiértékelés vagy felülvizsgálat, és azt vizsgálják, hogy a tagállamok mit tettek ennek érdekében, a célok érdekében. Az EMI véleményt ír a talajról szóló irányelv visszavonása tartozik ide, aztán a madár és madárvédelmi és a habitat irányelv tartozik még ide, a szén megkötésével és tárolásáról szóló irányelv, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, illetve a REACH irányelv is ide tartozik. Sajnálatos módon nagyon régóta blokkolva van a bizottságban az ezekkel kapcsolatos joganyag, irányelv, és Mindenki egyetért abban, hogy a bürokratikus akadályokat csökkenteni kell, az ezzel kapcsolatos díjakat is. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mennyire érdemes a dereguláció az egészségügyben, közegészségügyben, illetve a környezetvédelemben. Mennyire jár ez a bürokratikus akadályok csökkentésével. A bizottság a műanyag, csomagó, műanyag zacskókról szóló irányelvet visszavonta végül, ez is e, ide tartozik. A bizottság szeretné visszavonni a hulladékokról szóló irányelvet visszavonni, illetve a tagállami kibocsátásokról szóló irányelvet is szeretném módosítani. Timmermans biztos úr látogatását várjuk, májusban, márciusban látogat el ide, és remélhetőleg megtudunk azért tőle is majd valamit erről a témáról. Ez, az irány, ez a vélemény most itt van a mi szakbizottságunk előtt, meg is kérdezem a kollégákat, hogy mi a véleményük erről. Caputo kolléga az első hozzászól a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék önnek gratulálni az elvégzett munkáért, a véleménytervezetért. Nagyon fontos az, hogy a bürokratikus akadályokat csökkentsük, a bürokratikus eh, díjakat is, és hogy az is célunk, hogy optimalizáljuk a jogszabályokat. Nagyon fontos az is, hogy a környezetvédelmi célokra félretett, illetve elkülönített összegeket ne csökkentsük, ami pedig a, amit pedig az imént elmondott, a hulladékokról szóló irányelv visszavonásáról, illetve a műanyag zacskókról szóló irányelv módosításáról szintén nagyon fontos, egyetértek öne. Módosítókat fog a frakció benyújtani, például a gold plating témájában. Nagyon fontos az, hogy hogy a közösségi jogalkotó által megfogalmazott normákat a tagállamok betartsák. Nagyon fontos az, hogy bízhassunk az európai jogszabályokban, és úgy gondolom, hogy mindenképpen a végrehajtás, maximális végrehajtásra kell törekedni tagállami szinten. Nos, a gold plating nem szabad, hogy olyan hatással járjon, hogy a helyi és a regionális önkormányzatok számára bonyolultabbá teszi a jogalkotás, vagy jogszabályok alkalmazását, vagy ezt megdrágítja. Környezetvédelmi témában nagyon fontosnak tartom, hogy a hatástanulmányok tagállami szinten készüljenek el. Az átláthatóságra is törekedni kell. Illetve amikor hatástanul környezeti halásztanulmányra kerül sor, akkor nem szabad, hogy ezeknek, ezeknek politikai színe legyen. A civil részvételt fontosnak tartom, azt is, hogy több nyelven legyenek elérhetők az ezzel kapcsolatos anyagok, de az online konzultáció is nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy figyelembe vegyék a konzultáció eredményet. Az új technológiák használatával kapcsolatban nos, úgy vélem, hogy úgy lehet az igazgatást, igazgatás hatékonyságát növelni, illetve az érintett felekkel úgy lehet jobban kommunikálni, hogy a lehető legtöbb új technológiai lehetőséget felhasználjuk, cloud computing, open data, stb. Fontos nagyon az interoperabilitás elvének betartása és a különböző elektronikai berendezések esetében. Köszönöm, köszönöm, hogy az elnök. Girling kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm a munkáját a véleménnyel kapcsolatban. Mi a refittel kapcsolatban úgy véljük, hogy ez egy folyamatos munka, tehát nem egy egyszeri véleményről van szó, jó lenne, hogyha ez magától értetődő automatikus lenne a jogalkotási folyamatban. Éppen ezért a REFIT program részletei is nagyon fontosak, különösen az eredménytáblák. Úgy érzem, hogy ezt ki kell egészíteni, meg egy éves beszámolót szeretnénk az ezzel kapcsolatos költségekről. Hatékonynak kell lennie a jogszabályoknak, különösen a egészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi téren. Rengeteg a jogszabály, ezek nem feltétlenül logikusan következnek egymásból, vagy nem egészítik ki egymást. Az élelmiszerek vagy az állatok esetében további exponenciális bonyolultságról beszélhetünk. Intelligensebb. Az intelligensebb az intelligensebb jogszabályok egyáltalán nem rosszak a környezetvédelem számára, sőt, az egyszerűsítés haszno, használ. Hogyha egyszerűbbek a szabályok, akkor egyszerűbb a szabályoknak megfelelni is. És hogyha az emberek nem tudják betartani a jogszabályokat, akkor hiába vannak szabályok. Ez tehát a lényege a jó jogszabályalkotásnak. Azt hiszem a kkv szerepére is ki kell, hogy térjen a vélemény. Ez a refit nyilatkozatnak is része, és más szakbizottságok véleményének is része. A KKV-k fontos szerepet játszanak a zöld gazdaság létrehozásában, és ez az élelmiszeriparban is így van. Még egyszer utalnom kell arra, hogy a jogszabályok egy rendszerben léteznek, tehát nem egyedülálló, nem önálló jogszabályokkal van dolgunk, hanem meg kell nézni, hogy a jogszabályok összessége hogyan hat egy vállalkozásra. Műanyag zacskó kérdése. Nos, itt a szakbizottságban nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Ez a szakbizottság rendkívül sok jogszabályt alkot, úgyhogy bizonyára mindenki részt vett már nagyon sok háromoldalú egyeztetésben. Sokszor kompromisszumot kell elérnünk, de ez nem mindig a lehető legjobb eredménnyel jár. Hajnali háromkor egy triológuson nem optimálisak a munkakörülmények, és ezért az eredmény sem mindig az. Úgyhogy jó lenne, hogyha ez a REFIT program megvizsgálná a jogalkotási folyamatot, például hasznos lenne az, hogy amikor nagyon bonyolult területen kell jogszabályokat alkotni, ide tartozik a környezetvédelem, akkor legyen egy második konzultációs fázis. Tehát nyilvánosságra, nyilvánosságra kéne hozni a jogszabály tervezetet, és utána pedig utána pedig az érintett felek részvételével újabb konzultációt nyitnánk meg, elektronikus véleményeket, véleményekhez juthatnánk, és elvileg ez leegyszerűsíteni a folyamatot, és alkalmazkodnánk az igényekhez. Köszönöm, új a képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Általánosságban nagyra értékeljük a refit megközelítést, azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslatát is üdvözölhetjük. Az ALDE számára nagyon fontos, hogy az administratív terhet és a bürokráciát vissza megnyírbáljuk, főleg a KKV-k részére. Hadd mondjak egy példát, Németországban a cégek 43%-a mondja azt, hogy a túlzott bürokrácia a beruházások útjában áll, és elbizonyít bizonytalanítja őket. Hadd mondjak néhány példát Európai Uniós szabályozásra. A REACH például még mindig nagyon fontos pénzügyi és bürokratikus teher a KKV-k számára, aztán a Nature 2000, tehát a Natura 2000 eh, eh, területén a KKV-k nagyon sok bürokratikus teherrel küzdenek, nagy bizonytalansággal a beruházások tekintetében, és a szociális aspektusokat sem veszik itt mindig figyelembe megfelelően. A Általánosságban tehát a jelentéstevő megközelítését eh, nagyon fontosnak és jónak tartjuk. A hármas ponttal kapcsolatban nekünk is van egy kérdésünk. Mi is azt gondoljuk, hogy hatékony szabályozásra van szükség, amely lehetővé teszi, illetve kötelezővé teszi a, e, a megfelelést, de hogyha a rendelkezés e, kettős, e, dupla megfelelést ró a tagállamokra, illetve a cégekre, akkor ez feleslegessé válik. Végül a REFIT nyilatkozata az Európai Bizottságnak szól arra is, hogy a tagállamoknak is fel kell lépni a gold platingkel kapcsolatban. Az administratív teher egyharmada Európai Uniós törvényhozásra vonatkozik, tehát az Európai Uniós jogszabályok tagállami átültetésre vonatkozik adatok, a legjobb gyakorlatok a tagállamokból fontosak azért, hogy a refit pontos legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Konicsna asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy meg elvégezték ezt a munkát és javaslatokat tettek. Azt gondolom, hogy ez mindent tartalmaz, amiről beszéltünk az elmúlt hónapokban. Ami a refitet illeti, ez arra példa, hogy az Európai Bizottság hogyan tudja a fontos jogszabályalkotási eh, kezdeményezéseket kezelni. Ez nagyon jó tanulság volt számunkra, az Európai Unió nagyon diplomatikus volt az összefoglalójában. Köszönöm szépen. Lenne néhány megjegyzésem a refittel kapcsolatban. A refit mindenképpen jó dolog, mert a kevesebb bürokrácia mindenkinek jó. Az Európai Uniós polgárok az európai intézményekbe vetett bizalma csökken, és ez onnan is adódik, hogy gyakori a törvényhozási javaslatok változása, jogszabályjavaslatok változása, új szabályok lépnek életbe, folyamatosan változnak a szabályok. Ezt szeretnénk természetesen elkerülni. Az Európai Bizottságnak azonban tudatában kell lennie azoknak a kockázatoknak, amelyeket a dereguláció hozhat magával, például a negatív hatások a környezetre. Ami fontos, és ezt a szövegben is megtaláltam, egy kicsit azonban ez aggasztott, nagyon nem örülnék, hogyha az Európai Bizottság arra használná ezt a javaslatot, hogyha az általa nem kedvelt jogszabályjavaslatokat vonná vissza, vagy utasítaná el. Erről még ugyan egyelőre nem volt szó, de hogyha az Európai Bizottság azt állítja, azt mondja, hogy itt van egy probléma, itt van egy kérdés, amit ami nem illik a bizottsági programba, ez azt jelzi, hogy ez nem tetszik a bizottságnak. Például a vízhez való jog kérdése. Polgári kezdeményezéseket is említeném, ezeket nagyon komolyan kell venni. Egy véleménykészítési időszak közepén vagyunk éppen, számomra nem elfogadható az, hogyha az Európai Bizottság elutasítja azokat a javaslatok, e, bizonyos javaslatokat, amiből az a benyomás alakulhat ki, hogy a bizottságnak nem tetszenek a polgári kezdeményezések általában. A polgároknak nincs túl sok lehetősége hatással lenni a döntéshozási folyamatokra, és az Európai Bizottság pedig úgy tűnik, hogy még ezt a keveset sem tartja tisztába, tiszteletben. Ennyit mondanék a konkrét javaslatról, ami e, itt e, a vita témája. Még egy dolog, a, a javaslatokat hogyan fogadjuk el, hogyan mennek ezek át az e, jogszabály alkotási javaslat folyamaton. Erről szeretnék visszacsatolást, beszámolót kapni az Európai Bizottságtól. Gyakran az a helyzet az európai tagállamokban, hogy egy jogszabály átültetését még le se zártuk, de már egy újabb és még egy újabb jogszabály vár elfogadásra. És akkor azt szokták mondani, hogy hát ez nem a mi hibánk, mondják a tagállamok, hanem ez az Európai Unió. Azt gondolom, hogy ami a vizet illeti, az erre vonatkozó vízre, talajra vonatkozó jogszabályokat illeti, itt általánosságban meg kellene vizsgálni a helyzetet. Milyen hatással vannak ezek a polgárok életére? A tagállamok gyakran például szegési eljárással találják szembe magukat, mert a bürokraták nagyon furcsán értelmezik a jogszabályokat. Tudom, hogy meg kell felelni az Európai Uniós jogszabályoknak, de a helyi, a nemzeti bürokratáknak is itt fontos szerepük van. Ezt a jövőben fel kell vetni, hiszen nem engedhetjük meg, hogy a bürokraták döntsék el, hogy hogyan hagyjuk végre a jogszabályokat. But you know, Chair, I'm always short. Elnök úr tudja, hogy én mindig, mindig röviden szólak hozzá. Ne nevessenek. Nos, nyilván nem meglepődök számára, hogy ez az én kis veszőparipám ez a téma. Senki sem ellenzi azt, hogy felesleges administratív terheket építsünk le, szüntessünk meg. De a refit egyre inkább deregulációs agendává válik, és most már lassan semmi köze a szükségtelen akadályok leépítéséhez. Ez már csak egy új érv a dereguláció mellett. Főleg az európai üzleti világ és a vállalkozások követik ezt az agendát. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindig, amikor a KKV-król beszélnek az emberek, ez az új politikai trükk, hogyha valamit el akarunk érni, akkor azt mondjuk az érvelésükbe, hogy KKV-k, és akkor mindenki azt mondja, ja persze, hát a szegény KKV-k. Hadd említsek valakit, egy brüsszeli ernyő szervezetet, a KKV-kat képviselő ernyő szervezetet a Stoiber agendáról beszéltek, amikor Stoiber a, múlt szeptemberben a következtetéseit bemutatták, bemutatta, az SME, KKV lobby azt mondta, hát ennek nincs sok értelme, jól hangzik, de ez tiszta populizmus. A KKV-k ezt így látják. Ez az agenda egyre inkább egy nagy céges agendává válik, hogyha valóban szükségtelen administratív terheket akarunk leépíteni, akkor erre kell koncentrálni, nem pedig a deregulációs programra. Az elmúlt hónapokban láttunk számos olyan javaslatot, amely azt mutatja, hogy a refit egyre inkább deregulációs terv. Mi a, a, a Környezetvédelmi Szakbizottság el kell, hogy érjük azt, hogy az Európai Unió környezetvédelmet, valódi környezetvédelmi politikát folytasson. Ehhez jogszabályokat kell elfogadni. Igen, ehhez az is hozzátartozik, hogy a cégeknek, vállalkozásoknak a saját politikájukat ehhez a, ezekhez a jogszabályokhoz kell igazítaniuk. Amit mi környezetvédelemnek vagy egészségvédelemnek tekintünk, az lehet, hogy mások administratív tehernek tekintenek, Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nagyon óvatosnak kell lenni, ne lépjünk bele a refit csapdába, az egyszerű deregulációba. Úgyhogy én nagyra értékelem, amit az, a jelentéstevő elért már, de néhány módosító javaslatot be fog nyújtani a, környezet, a, a zöld frakció, tehát ne a környezetvédelemmel szembe lépjünk fel, hanem általánosságban az öntörvényű vagy az öncélú deregáció, eh, eh, dereguláció ellen. A KKV-k sem mondják mindig azt, hogy minden szabályozás rossz. Ezt is hangsúlyoznunk kell. És még egy dolog, Stoiber úr újabb kinevezése, akinek további lépéseket kell tennie. Nem értem, hogy miért nincs nagy vita azzal kapcsolatban, hogy az előző következtetéseket négy szervezet nem támogatta. Azt mondták, hogy 15 szervezet támogatta, ezt nagy dobra vették, de négy nem támogatta a környezetvédelmi, az egészségvédelmi, a fogyasztóvédelmi, és a szakszervezetek. Ez a négy nem támogatta. Tehát látják, egyértelmű, világos, hogy politikai irányba megy ez a program, Úgyhogy biztosítanunk kell, hogyha ezen dolgozunk, akkor ez célzott legyen, jó célokat határozzunk meg, és ne a Business Europe által előrevitt agenda érdekébe állítsunk mindent. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nos, mi is csatlakozunk a Refit kezdeményezés dicsérő hangokhoz, hiszen mindenképpen egyet kell, hogy értsünk ezzel a programmal, amelynek célkitűzései valóban ö, oszthatóak, karcsúsítani, napra készíteni a jogszabályokat. Ö, és egy más célkitűzés, amit nagyon fontosnak tartunk, és reméljük, hogy az ígéreteket be is váltják, és az nem más, mint hogy a jövőben is értékelni kell jogszabályainkat, különösen a végrehajtás állapotát és ezen jogszabályok következményeit az európai polgárok életére. Tehát nehéz nem egyet érteni az általános megközelítéssel, ami a refithez kapcsolódik. Ezért támogatjuk, és köszönetet mondunk a jelentéstevő munkájáért, mert úgy tűnik, hogy a vélemények valóban egységesek, tehát ezt a két dolgot, ezzel a két dologgal egyetértünk egyrésztről, elismerjük ezen folyamat fontosságát, és a második dolog pedig, amit az elmi szakbizottság kér, hogy kifejezzük aggodalmainkat az eljárás következményeit illetően a közegészségügyel, környezetvédelemmel foglalkozó jogszabályokra. Ahogyan Gérling kolléga is említett az imént, az egyszerűsítés nem feltétlenül jelenti a környezetvédelmi jogszabály ö, rosszabb tételét, lehet, hogy ez igaz, de az is lehet, hogy pont ebben rejlik a veszély, hogy egy deregularizáció következik be olyan jogszabályok esetében, amikről mi magunk határoztunk, és amelyeket meg kell védenünk. Tehát a vélemény általános megközelítését támogatjuk, módosítóinkat, javaslatainkat abba az irányba fogjuk benyújtani, hogy még erősebbé tegyük ezt a dokumentumokat, dokumentumot egyes pontokon. Azt mondja, hogy kifejezzük aggodalmunkat a deregularizáció okán. Mi azt kérjük, tehát nem aggodalmat fejezünk ki, hanem azt kérjük, hogy ne kerüljön sor deregularizációra. Tehát megpróbálunk néhány pontot még erőteljesebben megfogalmazni, mert az Elvi Szakbizottság kötelessége megvédeni a környezetvédelmi és közegészségügyi élelmiszeregészségügyi normákat, miközben elismerjük, hogy fontos a jogszabályok egyszerűsítése, és ezek értékelése, azok végrehajtására vonatkozóan elnök. Köszönöm, Grosztett asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, szintén próbálok gyors lenni, természetesen támogatom az önök jelentését. Azt hiszem, hogy fontos megmutatni, hogy Európa összpontosít erre az alapvető dologra, hogy megpróbálunk nem szabályozni mindent, egy hatékony szabályozást akarunk, de a hatékonyság természetesen nem járhat együtt a standardjaink, e- egészségügyi környezetvédelmi standardjaink minőségének csökkentésével, amely fontos európai polgáraink a fontos, a jogszabályok életének nyomon követése, ugyanis tudjuk, hogy egyes irányelvek vizsgálatakor arra jutunk, hogy ezeket rosszul ültették át, vagy eltérő módon az egyes tagállamokban, tehát különböző kihatásaik vannak ennek, és egyenlőtlenségek alakulnak ki, amely nem vezet ahhoz a harmonizációhoz, amelyet kívánatosnak tartunk, hanem verseny nehézségekhez vezet a gazdasági területen. Nos, az imént a kkv klubjáról lobbyáról beszélve mert vicc méreteket öltött ez az egész dolog. A kkv hálózata nagyon sűrű, és itt nem lobbizunk, hanem itt arról van szó, hogy valóban hozzánk fordulnak ezek a KKV-k a nehézségeiket illetően, hogy mennyire nehéz számukra egyes jogszabályok végrehajtása, amelyek érthetetlenek akár számukra. Nos, hogyha túlozni akarnék, akkor az NGO-k esetében is hasonló problémák vetődnek fel, mely jogszabályok esetükben néha túlzóak. Hát számítok itt az Európai Parlament bölcsességére, hiszen hány évben fordult már elő, hogy a képviselők jogszabályokat kértek, amelyek haszontalanok, feleslegesek, és ezt átélhettük a korábbi ciklus során is. Végezetül elmondanám, hogy nagyon fontos számomra a körkörös gazdaság elve, és azt várom, hogy az Európai Bizottság javaslattal él majd ezen kérdést illetően, amely fontos eleme a növekedésnek a jövőbeli években. Elnök, köszönöm, Króte úr, következik. Néha az az érzésem, hogy ez már szinte vallássá válik, hogy a saját kapunk előtt söprünk, hogyha egy rendületet kiadunk, akkor 28 jogszabály az egyes tagállamokban feleslegessé válik. Tehát nem minden rossz, tehát ne csatlakozunk az a kórusához, ami Brüsszelből érkezik, az csak rossz lehet, és a bizottság csak rossz, rossz dolgokat csinálhat aztán ö, később az Európai Bíróságnak kell bizonyos ügyeket megoldani. Ez rossz a jogszabály alkotók számára. Itt van a beruházási program, a Juncker terv. Ott ö, szinte egyetlen olyan projekt nincs, ami megfelelően meg lenne tervezve, és itt a ö, bürokrácia leépítése nem történik meg a tagállamokban. Sajnálatos módon ez egy szegénységi bizonyítvány, mondhatom. Amit Giovanni Lavia mondott, azzal jól együtt tudok élni, de néha nem kell a saját lábunkba lőni, most itt a bürokráciát illetően, a brüsszeli bürokráciát szídni állandóan, néha az derül ki ezen panasz áradat közepette, hogy itt irányelvről, irányelvekről van szó, és Németországban gyakran a miniszterek olyan jogszabályokat adtak ki, amik egy régi müssen körhintára vonatkoztak, ezek átépítésére, tehát itt például a különböző nép ünnepélyeken egyes körhintákat nem lehet működtetni ezen német jogszabály miatt, és akkor is Brüsszelt szittek, holott nem onnan származott a jogszabály. Azt hiszem, hogy itt most a bizottsághoz fordulok, hogy néha a bizottságnak egy kicsit erőteljesebben kellene fellépnie, védekezzenek az ilyenfajta kirohanások ellen, tehát mindenképpen sajtókonferenciákat kell tartani, tisztázni kell a helyzetet, hogy az adott ügyben ki a védkes, ki a felelős, a tagállam, ha a tagállam, akkor ezt tegyék világossá, tehát mindenféleképpen fontos, hogy ne mindig a bizottságot állítsuk pellengérre. Köszönöm voorzitter. Sherpirin következik. Köszönöm. Én engem megkörnyékeztek különböző, különböző környezetvédelmi szervezetek. Sokszor a polgárok nem tudják, hogy mir is, miről is szól ez. Környezetvédelmi, egészségügyi célokat kívánunk elérni, különböző irányelvekről van szó, de a tagállamokban otthon ez egészen máshogy jelenik meg. Néhány példával szeretnék élni. Ott van a Habitat irányelv. Hollandiában nagyon szigorúan hajtották ezt végre, más tagállamok esetében nem feltétlenül ez volt a helyzet. Vagy vannak különböző projektek Németországban, ahol egészen eltérő megközelítés, mint Hollandiában. Németországban olyan dolgokat is lehet árulni kertészeti árudákban, amelyeket más országokban nem. Számos példa van, mondjuk az állati jólét kérdésében nagyon eltérők a szabályok. Hollandiában bizonyos esetekben bizonyos esetekben külön dokumentumra van szükség, amire más országban nem vagy ott van az antibiotik, antibiotikumokkal szemben való ellenállás. Nagyon örülök ennek a dokumentumnak, de jó lenne, hogyha konkrét lenne a célja. Egészségügyről van szó benne, környezetvédelemről, de jó lenne, hogyha Európát egybe tartanánk, és hogyha egy ország visszalép, akkor jó lenne, hogyha mások nem követnék a példáját normális emberekről van szó, az utca emberéről. Jó lenne, hogyha ők értenék, miről van szó, és bíznának Európában, erről van szó. Elnök, most a bizottság következik. Kérem, hogy el a véleményét röviden, röviden, ha lehet, mert egy kicsit késésben vagyunk. Köszönöm szépen. Megköszönöm a szakbizottságnak ezt a véleménytervezetet. A refitnek egyáltalán nem az a célja, hogy ez a deregularizáció következzen be, tehát a szakpolitikai célok megmaradnak természetesen. Arról van szó, hogy hogyan lehet a politikai célkitűzéseinket hatékonyabban elérni. És valóban, amit itt elhangzott, a jogszabály kumulatív hatása is nagyon fontos. Nézzük a visszavonásokat. A parlament azt kérte, hogy struktúrált konzultációt folytassunk bármilyen visszavonás előtt. A 2015-ös munkaprogram tartalmazza a refit fellépéseket idénre, vagy mit teszünk a refittel kapcsolatban idén. 450 javaslatot elemeztünk kezdetben, ebből 80-at tartottunk meg, amelyeket vagy módosítani kell, vagy vissza kell vonni megvárjuk az Európai Parlament és a Tanács véleményét, mielőtt formalizálnánk ezeket a visszavonásokat. Tehát ez a folyamat zajlik most, és hogyha lezárul ez a folyamat, akkor formálisan is világosá tesszük az álláspontunkat. Környezetvédelmi jogszabályokkal beszéltünk arról, hogy a megvalósítással vannak gondok a tagállamokban, a gold platingre is, is említést tettek. Ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni az elemzés során a bizottságban. Hogy valami pozitívummal zárjam a mondandómat, úgy látjuk, hogy intelligensebb, hatékonyabb jogszabályokra van szükség, és hogyha ilyenek a jogszabályok, akkor könnyebb ezeknek megfelelni, és ez logikusan oda vezet, hogy a környezetünk is állapota is javul majd. Különböző tévhitek élnek a jogszabályokról, hogy ezek túlságosan költségesek, vagy a vállalkozások számára rosszak. Erről is szól majd az elemzésünk. Ebben a pozitív szellemben fogjuk tehát lefolytatni a munkát. Köszönjük a támogatásukat, és reményeink szerint szoros együttműködésben az Európai Parlamenttel folytatjuk a munkát. Köszönöm, hogy az elnök, megköszönöm a kollégáknak és a bizottságnak ezeket az érdekes észrevételeket. Nézzük az ütemtervet, a módosítások benyújtásának határideje február 5-e március 26-án szavazunk ki itt, a júriban pedig júniusban, és a júliusi plenárisra kerül ez az anyag. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Ez pedig nem más, mint az európai ifjúsági esemény nyomon követése. Fiatalok vannak itt körünkben, Palumbo úr és Stefan Jenk úr, kérem, hogy fáradjanak ide az emelvényre. I, I have briefly to... Most röviden szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy mire is van szó, az európai ifjúsági eseményre tavaly májusban került sor. 6000 fiatal európai látogatott el erre, akik arról értekeztek, hogy hogyan lehet Európát jobbá tenni. Az Európai Parlament volt a székhe ennek, a, ennek az eseménynek. Most pedig januárban fiatalok jönnek el a szakbizottságokba, és megtárgyalják ezeket az elképzeléseket, gondolatokat, amelyik, amelyekről Strasbourgban tárgyaltak. A következő kérdésekről fogunk most beszélni. Nulla hulladékos társadalom, új hulladék, szab, új hulladék szabályok és kultúra, hulladékkezelési kultúra. Milyen formátumban fogunk dolgozni? Nos, először meghallgatjuk a fiatalok gondolatait, utána pedig a képviselők fognak ezekre reagálni. Először is két percre megadom a szót a két vendégünknek, bemutatják az elképzelésüket, és utána pedig a képviselők reakcióit hallhatjuk meg. Palomba úr. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt láthat, hogy itt, itt beszélhetek a nulla hulladékos társadalomról szeretnék beszélni. Az élelmiszer hulladékot szeretnénk csökkenteni, illetve a, a szállítással kapcsolatos, szállításból eredő hulladékot is. Azt hiszem, ez mind, mind a két módszer hozzá ahhoz vezethez, hogy a nulla hulladékos szintet elérjük, látom, hogy a parlamentnek szintén van egy programja, egy kampánya az élelmiszer hulladékkal kapcsolatban itt a parlamenti kávézókban. Ez pozitív. Az EU-s szinten azt lehet tenni, hogy, hogy a vidékfejlesztési programon keresztül a helyi a helyi ö, élelmiszerláncokat lehet fejleszteni, illetve lehet segíteni a helyi termelők együttműködését, illetve a különböző termelő szövetkezeteket lehet fejleszteni. Mit tehetnek konkrétan a képviselők a cél érdekében? Fölkérhetik a bizottságot arra, hogy egy fenntartható élelmiszerpolitikát dolgozzanak ki. Strasbourgban egyértelműen prioritás volt a fiatalok számára a nulla hulladékos társadalom. Más fiatalok a cirkuláris gazdaság csomagot is szeretnék, meg, szeretnék hogy megtárgyalják a parlamentben. Fontosnak tartom, hogy az élelmiszer hulladékok kérdésével foglalkozzunk, vagy foglalkozzon az Európai Parlament a jövőben. ez azt jelenti, hogy egyéb szakbizottságokkal együtt kell majd működniük. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Stefan következik, a második ötletet fogja bemutatni. Köszönöm szépen, megköszönöm a meghívást. Az elképzelés egyszerű, ugyanakkor szimbolikus jellegű. Az Európai Ifjúsági Rendezvény alkalmával sokat beszéltünk arról, hogy a európai intézményekben a papír használatát csökkenteni kell, és hogyha papír, a papír használata elkerülhetetlen, akkor fontos, hogy újra hasznosított papírról legyen szó. Mondom, egyszerű az elképzelés, de ennek szimbolikus jelentősége van. Hogyha ez elterjed az Európai Parlamentben, akkor onnan más intézményekhez is eljut. A digitális korban megvan arra lehetőség, hogy csökkentsük a papírhasználatot, erről kéne egy irányelvet alkotni, és hogyha a papírt használnak mégis, akkor az legyen újra hasznosított papír. Elnök, köszönöm. Most pedig nézzük az európai parlamenti képviselők véleményét. Karl-Heinz Florenz az első. Köszönöm szépen. Az a megtiszteltetés ért, hogy meghallgathattam, és el is olvastam ezeket a projektleírásokat. Nagyon fontos az, hogy a, a fenntarthatóságot illeti, és a forrás védelmet illeti, ez, ennek nagy figyelmet kell szentelni. Európában szerencsére nagyon nagy exportőrök vagyunk, kéztermékek, autók, gépek, és nem is tudom, mi mindent árusítunk még a világban, de közben a másik oldalon látjuk azt is, hogy ugyan olyan sok nyersanyagot kell importálnunk, mert szinte nincsen nyersanyagunk. Németországban szinte semmi. Jó, hát van egy kis szakértelmünk, meg egy kis sóder, de túl sok minden más nincs. Ez a helyzet oda vezet, amit önök javasoltak, az újrafelhasználás. Az újrafelhasználás az nem lehet már a füstös hátsó szobák titkolt témája, hanem valóban ide a köz elé kell vinni ezt a témát. Elnézést kérek, az korom miatt már teljesen nem fogok tudni lemondani a papírról, de azt megígérhetem, hogy nagyon nagy figyelmet szentelünk annak, hogy tényleg józanul, mértékletesen használjuk fel a papírt. Azt gondoljuk, hogy például az a azt gondolják egyesek, hogy azt az esővizet, amit naponta itt kapunk az épület tetejére, azt összegyűjtjük és felhasználjuk? Hát ez sajnos nem így van, úgyhogy nem állunk olyan rosszul, de még nagyon sok új lehetőség áll előttünk. Nagyon fontos az az üzenet, hogy fejben kell először megvált, megváltozni azt a kifejezést, hogy hulladék, ezt el kell felejteni, vagy legalábbis ignorálni kell, ez is nyersanyagnak tekinthető. Még egy dolog, egy szomorú tényre térnék rá, ami az újrahasznosítás gazdaságát illeti. János Potocsnik ott említeném, ő tényleg azt javasolta brilliáns ötletével, tett egy javaslatot, itt minden demokratikus erővel megpróbáljuk ezt a témát újra az elnökünk kezébe adni, és szeretnénk mindenkit meghívni, akár interneten is, hogy vegyen részt ezen a vitán. Annak örülök, hogy az új, a jövő generációja pontosan ezeket a témákat szívleli meg, amelyeket mi is. Nem piros, vagy fekete, vagy zöld téma ez, ez az embereket érdeklő téma, és ez nagyon motivál bennünket. Uh, Köszönöm szépen, Szeptánc képviselő következik. Kérem a kollégákat, hogy tartsak be a hozzászólási időt, mert hát itt egy kis problémával nézünk szembe. Köszönöm szépen, örülök, hogy eljöttek, és látom, hogy különböző szakbizottságokhoz delegálták önöket a témáktól függően, és örülök, hogy itt vannak most a, a, Környezetvédelmi Bizottságban. Az önök témája, a jövőt érintő téma, Konrad eh, említette, eh, Kálhenc említette a, a forrás kérdését, a nyersanyag kérdését. A világ más részei egyre növekednek, ugye a középrétek egyre erősödik, és most kezdik el élvezni ebben a középrétekben azokat a privilégiumokat, amelyeket mi már évek óta, évtizedek óta élvezünk. Na most ennek a hátulütője az, hogy ez egyre nagyobb nyersanyag és forrás felhasználással jár. Na most, ha körülnézünk, egyre több papír, egyre több műanyag vesz körül bennünket, ez fenntarthatatlan. Nagyon fontos, hogy a természetben nincsen hulladék, ezért a társadalomban sem szabadna, hogy hulladék termelődjön. Nagyon örülök, hogy beszéltek a csomagolás fenntarthatóságáról, ennek nagyon fontos, ebben nagyon nagy potenciálok rejlenek ez a mezőgazdasági termelésben fontos szerepet játszhat, abban fontos szerepet játszhat, hogy a fogyasztó hogyan látja a saját felelősségét, és lássuk azt, hogy felelősséggel tartozunk a társadalom iránt és a föld iránt. Mi itt számos témában igyekszünk előrelépést elérni, ez nem csak a környezetvédelemre vonatkozik, Gazdasági témák is fölmerülnek itt. Hogyha a jövőbeli gazdasági növekedést attól tehetjük függővé, hogy felelősök legyünk a föld forrásaiért, ez lenne jó. Fantasztikus, hogy önök itt vannak, az ifjúság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nekünk, jogszabályalkotóknak a felelősségünk, hogy ezek megfelelő szabályok ká alakuljanak. Köszönöm szépen, Merder asszony. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Önöket a, a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Azt hiszem, hogy amikor Strasbourgban láttak, nem, jártak, nem láttak olyan sok öm, képviselőt, ami, ami káros. Én Kentből érkeztem, önök ismerik ezt. Itt a szakbizottságban a papírt most már nem használjuk, iPad-en van a napi rendünk például, és a papírok. Mi lesz az iPad-del azonban, hogyha ez már nem működik? Ez probléma lehet, úgyhogy az ezzel kapcsolatos csomagot el kell fogadni. Minden a dizájnról szól, és a hulladék dizájnjáról is. Aztán itt vannak ezek is tejszín tejszín tartó kis kapszulák. Ezek is újra felhasználhatók fémből és műanyagból állnak, de mégis a közös szemétbe dobjuk őket. Kezdünk most már el a, a hulladéklerakóktól eltávolodni, és a termékek teljes ciklusát figyelembe vesszük, ez azonban költséges lesz a vállalkozások, a fogyasztók számára. Az egész gyakorlat lényege az, hogy most önök megnézhetik, hogy a politika hogy működik. A kérdésem az, hogy ez nehéz lesz ezt végrehajtani, ez nagy elvárásokkal, mm, nagy elvárásokat támaszt az emberek felé. Önök szerint a köz felé hogy tudjuk ezt eladni, a polgárok felé hogy tudjuk ezt eladni. Öt év múlva vissza kell térnünk a választók elé, hogy mit, milyen üzenetet fogalmazhatunk meg számukra, mit mondhatunk nekik, mennyiben tudtuk megváltoztatni a fogyasztási, vásárlási, felhasználási szokásaikat. Köszönöm szépen, és most rövid reakciót várunk a fiatal szakértőktől egy-egy percben. Béder asszony és Nence asszony önök említették a termékek életciklusát, illetve most kitérnék még arra, hogy hogyan lehet a szavazókat meggyőzni. Tudom, hogy a kollégám beszélni fog erről, hogy lehet oktatni a fogyasztókat, képezni a fogyasztókat. Én azt gondolom, hogy a politikusoknak fontos szerepük van, és meg kell magyarázniuk a választók számára, hogy milyen hatással lesznek az új jogszabályok az ő életükre. A Facebookon láttam tegnap egy képet, a eh, kandaló mellett ül egy idős ember, és elmagyarázza eh, a gyerekeknek, hogy régen nagyon szép volt a eh, bolygónk, de most már csak a részvényesek érdekeit tartjuk szem előtt. Ez jó lenne, hogyha arról beszélnénk, hogy mit tehetnénk a e, klímaváltozás elleni harcban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én szeretnék az utolsó e, kérdésre koncentrálni, hogyan lehet a civil társadalmat, illetve a e, polgárokat meggyőzni. Azt szeretném említeni, hogy az ifjúsági szervezetek olyan eszközt jelentenek, amelyet nem használnak ki eléggé a politikusok. Egyrészt azért, mert ugye természetükből adódóan nagyon fiatalokból állnak, és eh, politikailag még nem annyira eh, fejlettek, hogy úgy mondjam, de hát ez a jó bennük, még még formálhatók, és nagyon eh, idealisták, jó ötletekkel rendelkeznek. Mondok egy példát, van egy európai ifjúsági generáció, az Erasmus generáció, és nem igazán folytatnak megfelelő párbeszédet ezzel az ifjúsági generációval, a politikusoknak pedig ez feladatuk lehetne. És emellett, hadd mondjam el, Önök jogszabályalkotók, ez elhangzott, de nem csak jogszabályalkotók, az Európai Parlament a polgárok hoblokterében van, erre figyelnek a polgárok, ne tekintsenek magukra csak jogszabályalkotókra, hanem önök szimbólumok, önök példák, Hallottuk, hogy az Európai Parlament vizet használ fel újra. Ez jó, ezt nem tudtam. Ezeket az akciókat tegyék láthatóbbá, és a fiatalokkal és az európai polgárokkal vegyék fel a közvetlen kapcsolatot. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a javaslatokat is. Most pedig a második kör következik. Leonardónak adom meg a szót, hogy mutassa be a, a, ezt a projektet. Köszönöm szépen! termékek életciklusának a meghosszabbításáról van szó. E, egyre e, több termék jön létre, és egyre kevesebb ideig e, működőképesek ezek. Egyes képviselők szeretnék ezt megváltoztatni, ezzel egy időben azt gondolom, hogy vannak olyan politikai eszközök, amelyek ösztönzők lehetnek a term, gyártók számára, hogy hosszabb életciklusú termékeket gyártsanak az eco design, az eco közbeszerzés, az eco címkézés fontos szerepet játszhat, a garancia időtartama fontos szerepet játszhat itt. Beszéltünk az életciklus gazdaság hatásairól, ezt a hosszabb, táv, a hosszabb termékciklusok kialakításához ki lehet használni, de itt vannak innovációs díjak, Horizon 2020, ezek is fontos szerepet játszhatnak. Az Európai Parlament például kiírhat egy díjat a hosszú életciklusú termékekre, illetve ösztönzőkre, amelyek a KKV-kat arra ösztönzik, hogy hosszabb életciklusú termékeket gyártsanak. Emellett a parlament nek a parlament pilóta eh, eh, vagy kísérleti projekteket kezdeményezhet. A 2016 os költségvetésben van erre eh, eszköz. Az elkövetkezendő öt évben én azt mondom, hogy ezt a témát tartsák napirenden, és jogszabályalkotás során ne felejtsék ezt el. Nagyon fontosnak tartom ezt, a szennyezés 80%-a ezen a területen a design területéről merül fel, tehát a designban hozott módosításokkal meg lehet hosszabbítani a életciklust. Köszönöm, Stefánia szó. Igen, a negyedik projekt is rövid és egyszerű. Tudatosság építési kampányt kellene indítani a környezetvédelmi kérdésekben, iskolákban például, környezetvédelmi témákban. Na hát ez nagyon egyszerűnek tűnik, de amikor én 90-es években iskolában jártam, akkor az iskolai kultúra részét képezte a környezetvédelem. Mindig ezt a mantrát hallottuk, hogy, hogy spórolni kell a vízzel, a környezetet tiszteletben kell tartani, de most úgy látom, hogy manapság már nem igazán létezik ez a kultúra. Persze e, nehéz európai szinten irányítani ezt, ezért egy kampányt javaslok. Valami híres ember győzenek meg például arról, hogy a fenntartható környezetről és ezekről a kérdésekről beszéljen a fiatalokkal. A civil társadalmat, az iskolákat, a tanárokat győzzék meg, akik multiplikátor hatással rendelkeznek. A kampányokat gyakran Európ- Brüsszelben szervezik, és ez Brüsszelben is marad ezeknek a hatása, és ez kár. Az ifjúsági szervezetek segítenek ennek az kezdeményezésnek az elterjesztésében. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és a képviselő következik. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm, elnök úr. Ha megengedik, horvátul folytatom, mert szeretném, hogy a horvát fiatalok is értsék, amit mondok. Jako mi drago vidim danas... Uh, nagyon örülök annak, hogy ide ellátogatnak hozzánk a szakbizottságba olyan fiatalok is, akik minket akarnak meggyőzni arról, hogy folytassuk a munkát, a cirkuláris gazdasággal foglalkozunk, illetve hogy az oktatási dimenzió is prioritás legyen ebben a parlamenti ciklusban. Helyesen szóltak arról, hogy különböző tevékenységekbe kell kezdenünk, akár már, akár már, akár már óvodáskortól vagy iskoláskortól nagyon fontos, hogy a fenntartható környezet tiszteletére neveljük a fiatalokat. Ennek a fajta nevelésnek az egész fiatal kor, fiatal kortát kell ölelnie, fel kell ölelnie. Nos, nagyon fontos továbbá, az öko-innováció is, a termékek életciklusának növelése. Egy bizonyos ideig eltart, amíg az ifjak ráébrednek ennek a jelentőségére, és nagyon fontos, hogy az idősebbek is folytassák az ilyen irányú tanulást, hiszen élethosszig tartó tanulásról van szó. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan lehet olyan termékeket létrehozni, amelyeknek hosszabb az életciklusa, és amelyeket úgy alkotnak meg, hogy amikor az elsődleges célját beteljesítette a termék, akkor egy másodlagos cél lépjen a helyébe. Ezt a fiataloknak, tudni, fiataloknak kell elmagyarázni, meg kell mutatni ezeket a különböző funkciókat. Még egy dolggal kell foglalkoznunk. Nem csak a források jobb kezelése fontos, hanem az energiahatékonyság növelése az ökoinnovációval vagy ökodizájnnal létrehozott termékek az energiahatékonyság elvének is jobban megfelelnek, tehát kevesebb energiát fogunk felhasználni, és ez a klímaváltozásra kapcsolatos céljánknak is megfelel. Az Európai Unión keresztül nagyon, az Európai Unióban nagyon mobilisak a fiatalok. A fiatalok mozgásán keresztül eljuthatjuk ezt a hírt, ezt a vírust az Európai Unió összes országokban új társadalmi modell alakulhat ki, új gondolkodási paradigma, és azt hiszem a fiatalok erre a legalkalmasabbak, úgyhogy mindenképpen támogatom őket. önöket. Köszönöm, Évi asszony. Grazie, grazie mille per essere. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy eljöttek, olaszul fogok szólni. Nos, nagyon jól értem, hogy milyen az irányultság ennek a probléma körnek, amit több ízben felvetettünk itt, mégpedig az a különböző ö, tervezések, a design problémája. Jó magam dizájnt tanultam, és nagyon jól ismerem ezt a témakört. A design, a tervezés mostanáig akár vétkesnek is tekinthető, nem csupán a termékek mennyiségét, illetve amelyeket használunk, hanem azt illetően is, hogy vajon ezek a termékek hatékonyak-e környezeti szempontból. Most egy más módon kellene gondolni a dizájnra, a szolgáltatásokkal, stratégia összefüggésében, amely dizájnt képessé teszi az együttélésünket, a kreatív közösségek együttérését, amelyek más megoldásokat találnak az életmódjukat illetően. Ez már létezik, és ebben, hogy ezt még tovább szélesítsük, a politikának központi szerepe van, hogy a jó a bevált gyakorlatokat ösztönözzük, hiszen a mobilitástól kezdődően, vagy akár az étkezés, a táplálkozás témájától indulva, vagy az együttélés, vagy a time bank, a megosztás a bizonyos javaknak, nos, mindezek olyan elemek, amelyeket tervezni kell, és amelyek rendelkeznek, tehát ezzel a tervezési vetülettel, és szerintem a politikának is ösztönöznie kell mindezt nagy mértékben támogatom önöket, és remélhetőleg a parlamentben is a sharing ekonomiről, a megosztott, a közös gazdálkodásról és a részvételről többet szólhatunk. Ó, Köszönöm. Gróte úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Jónak tartottam a beszámolókat. Igen, magunknak kell feltenni a kérdést, azt nagyon jól kiemelték három hatalmas konténerautó papírokkal, ez került a hulladékba, és azt most meggyűjt, megszüntettük, azt mondtuk, hogy már nem osztunk ki papírdokumentumokat, van egy online portál, ahol minden kolléga el olvashatja ezeket a dokumentumokat, csak négyen szóltak ez ellen, hogy papírmentes lesz ez az ülés, tehát ez, ez azt hiszem egy hatalmas előrelépés. Aztán meg kell nézni, hogy hogyan tudunk még további javulásokat elérni ezen a területen. Nos, azt jelenti ez, hogy konstruktív módon lehet a járművekbe beépíteni, például a kipufogó gázok mérésénél máskor még 8000 kilométernél már nem volt garancia, tehát 8000 kilométerre kellett, hogy működjön, ez most már 180 km, 1000 kilométerre nevel, növeltük ezt a mértéket, hogy 150 vagy 180 km, 1000 kilométert kell kibírni az új készüléknek, az új berendezésnek, tehát itt lehet beavatkozni a politikának, hogy legyen egy szabály, és ez a hatalmas hulladéktermelő ö, gépezet, ez a múlté legyen a jövőben már. Ez egy olyan téma, aminek hatalmas figyelmet kell szentelnünk. Köszönöm, Serik Perik asszony következik. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy létrejöhetett ez az eszmecsere. gyakran beszélek fiatalokkal, és meglepő, hogy a fiatalok nem tudják, hogy mi is történik itt, mi folyik itt a parlamentben. Én azért ülök itt, hogy az önök jövője jobb legyen. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatos legyen a kapcsolattartás. Hogyan érhetjük el, hogy a fiatalok jobban megismerjék, hogy mit teszünk, tehát tájékoztatnunk kell egymást, kölcsönösen. Jártam én általános iskolákban, gimnáziumokban, egyetemekben, a 12 éveseknek is már nagyon sok kritikus felvetésük van Európával kapcsolatban, hogyan lehet jobban tartani a kapcsolatot. Karin Kaldenbach teszi fel az utolsó, vagy teszi meg az utolsó észrevételeket. I do have a little problem because... Uh, van itt egy kis gond mert késő jöttem, nem hallottam a prezentáció legnagyobb részét, de örülök, hogy még egyszer találkozhatunk, hiszen Strasbourgban is beszélgettünk már. Azt mondanám, hogy jó lenne, hogyha valamelyikőjük visszajönne az Európai Parlamentbe. Minden évben, szeptemberben diákokat fogadok, három napig itt Brüsszelben, akkor megnézhetik, hogy hogyan is működik az ENVI szakbizottság, erről, beszél, erről beszélgethetünk. Szeptember elején valószínűleg éppen nem a tanulmányaikkal foglalkoznak, úgyhogy jó lenne, ha visszajönnének. Az önök által felvetett témák mutatják, hogy nagyon odafigyelnek az európai ügyekre. Itt az Envi-ben akik most itt vannak, nagyra becsülik a munkájukat, és örülnek ennek, amit most történik. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most Leonardónak és Stefánnak adom meg a szót. Köszönöm. Volt tényleg olyan európai parlamenti képviselő, aki elment az európai ifjúsági találkozó. Jó lenne, hogyha ez minden alkalommal megvalósulna, minél több Európa, európai parlamenti képviselő jönne el, illetve jó lenne, hogyha a választó kerületükbe is elmennek a képviselők, az iskolákba, az oktatási intézményekbe. Az Európai Ifjúsági Rendezvényen az egyik legmeglepőbb dolog az volt, hogy a fenntarthatóság mennyire foglalkoztatja a fiatalokat. Gróte úr is mondta, hogy le kell vonni a tanúságokat, a kiscsoportos beszélgetések során arról is volt szó, hogy helyi kezdeményezésekre van szó, ezeket kéne felkarolni, vagy ez, vagy más módon is lehetne segíteni ezeket a helyi kezdeményezéseket, akár eszközök rendelkezésre bocsátásával. Még azt szeretném elmondani, hogy idén számos alkalmuk van arra, hogy a fenntarthatóságért valamit tegyenek, a COP21 vagy március és májusi események is lesznek. Azt hiszem, még nem aknázták ki eléggé az ifjúsági szervezetekben rejlő lehetőségeket, jó lenne, hogyha erre odafigyelnének, és a fiatalokat is bevonnák. Stefan, köszönöm. Örülök annak, hogy ez gyakorlattá vált, hogy diákokat hívnak a parlamentbe, de maga az ifjúsági rendezvény is egy kiváló lehetőség volt. 6000 fiatal gyűlt össze, gyűlt össze Strasbourgban, együtt gondolkodhattunk, mindenki elmondhatta az elképzeléseit, politikusok is ott voltak. Én is azt mondanám, hogy jó lenne, hogyha a legközelebb ilyen ifjúsági rendezvénye minél több politikus eljönne, az, ifjúság, az ifjúságot, az ifjakat érdekli a politika, és arra vágynak, hogy odafigyeljenek rájuk. Én is így gondolom. És hogyha valaki a Twitteren például engem megkeres, akkor nagyon szívesen válaszolok. A Twitteren keresztül rengeteg embert el lehet érni. Még egy utolsó dolog, sok időm nincs. Figyeljenek oda az oktatásra, a tájékoztatásra úgy érzem, hogy a kulturális szakbizottsággal kéne együttműködniük, például a tájékoztató kampányok esetén, vagy az állampolgári oktatás esetén mindenképpen velük kell együttműködni, vagy ott van az élethosszig tartó tanulás is. Köszönöm, hogy eljöttek ma, és köszönöm azt is, hogy meghallgattak minket fiatalokat, remélem még találkozunk, például jövőre az ifjúsági rendezvényen. Önök, köszönöm. Én is köszönetet mondok önöknek, hogy eljöttek ide, kiváló lehetőség volt ez számunkra, hogy meghallgassuk az elképzeléseiket, és azt gondolom, hogy hatékony volt ez a pingpong meccszerű eszmecsere is. Elgondolkozunk azon, hogy hogyan lehet a fiatalokat ide csalogatni a parlamentben, nyilván nem a választási kampány alatt, hanem máskor. Köszönöm, és még találkozunk. Most pedig folytatjuk az ülést. start now. Rendben, akkor kezdjük az utolsó napi rendi pontot. Mark Sprengerrel fogunk még cserélni, az ECDC ügyvezető igazgatójával. Nyilván tudják, hogy az ECDC igazgatóját meg azért hívtuk meg eszmecserére, hogy tájékoztasson bennünk a 2014-es tevékenységről, és megoszta velünk a 2015-ös kilátásokat. 2004-ben alapították az LCDC-t, 2005-ben kezdte meg a munkáját. A sürgős emberi egészségre való fenyegetések azonosítása és az eredetre való reakció feladata. Az ecdc az ebola válság nagy próba elé állította, és az ECDC tevékenysége tevékenységét meghatározta ez a járvány. Nagyon örülünk, hogy eljött, és várjuk a beszámolóját az elmúlt évben főleg az ebolával foglalkoztak, és talán ebből következeteseket lehet levonni a következő járványok kitörésére. Köszönöm szépen, 10-15 percre tudom megadni a szót, mert már nagyon késésben vagyok. Always a great pleasure to be here, and indeed it was Köszönöm szépen. Ez nagy megtiszteltetés számunkra, hogy meghívtak bennünket itt, és valóban rendkívül mozgalmas év van mögöttünk, nem csak az új parlament és az új bizottság felállása miatt, hanem azért is, mert az új azt szeretném kérni, mondja az elnök, hogyha a fiatalokkal szeretnének még egyeztetni és fényképezkedni, akkor kérem ezt a termen egyébként. tegyék meg. Nos, tehát ez volt az első éve az új jogszabály végrehajtásának, és nagyon örülök, hogy a jelentéstevő itt van az első sorban. És természetesen a második független értékelést várjuk. Illetve az példátlan ebola járvány is meghatározta ezt az évet. Ahogy az elnök úr is említette, engedjék meg, hogy az új képviselőknek egy rövid átfogó, rövid, rövid áttekintést adjak az LCDC négy legfontosabb feladatáról. Először is információt gyűjtünk, a járvány ügyi adatokat gyűjtünk. Másodszor gyors kockázat elemzést végzünk, és tudományos tanácsot adunk. Aztán harmadszor támogatjuk a tagállamokat a felkészülésben, és negyedszer, de nem utolsó sorban, van egy kiváló eh, képzési programunk is, a mikrobiológiai közegészségügy eh, témájában és járványügyi témában. Most mielőtt tovább lépnék, hadd szóljak néhány szót a közegészségügyről. Mi közegészségügyi hatóság vagyunk, a közegészségügyet össze lehet hasonlítani egy óraművel. Az óraműben rengeteg sok kis elem összetevő van, és ez csak akkor működhet, hogyha harmonizált, jó módon működnek együtt az egyes elemek. Ezért nagyon fontos, hogy hangsúlyozni kell az egész rendszert én láttam azt a ter- véleménytervezetet, amit készítettek az ebolával kapcsolatban. Azt is meg kell említenünk, hogy nem csak a kezelésre kell figyelni, hanem az egész ezt az egészség, vagy a betegség megelőzésére, táplálkozásra például. Ami az ebolát illeti, az első dolog, ami először gondolunk, több mint, két, több mint 22 ezer ebola fertőzésre került sor. Nem vagyok már biztos, hogy csak idézőjelben 22 ezer van. Szerintem a valóságban sokkal több. És több mint 9 ezer halálesetre került sor. van kb. 3 ezer, Libériában 8 és fél ezer, eh, Sierra Leone-ban 10 ezer eset. Eh, több mint eh, 8000, több mint 800 egészségügyi dolgozót érintett a járvány, és 500-an haltak meg. A 6 milliós, egy 6 milliós országban például csak három sebész volt, rengeteg egészségügyi dolgozó halt meg, Sierra Leone-ban például. Ez, ennek köze van az egészségügyi infrastruktúrához, illetve a kulturális hagyományokhoz is ez, ebben az országban, illetve a pusztító polgárháborúk. Az ECDC számára nagyon fontos a gyors kockázatelemzés Afrikában, és az, hogy megnézzük, hogy ez mennyiben lehet hatással Európára. Hogyan lehet megelőzni a járványok kitörését, egyszerű bizonyítékokon alapuló válaszstratégiát kell használni minden esetre, és megállítani a járványt. A, kapcsolatokat vissza kell követni, de ehhez jó egészségügyi rendszere van szükség, és nem volt jó egészségügyi rendszer, egyáltalán nem. Jó, lehet, hogy jó nemzetközi válasz volt, Tehát sajnos ezt sem mondhatjuk el, ez sem volt igazán megfelelő és természetesen ágazatközi megközelítése volt szó, ez sem történt meg. A polgári védelem, a logisztika nem igazán működött jól együtt, tehát ez nagyon nehéz volt. Na most térjünk vissza a lényegre, Szeretnék utalni arra a mission levélre, amelyet Juncker úr írt Andriu Kaitis új eh, biztosnak. Két fő prioritás szerepel ebben. Biztosítsa azt, hogy az Európai Bizottság mindig felkészült arra, hogy az egészségbiztonsági válságokra és járványokra segíten, választ tudjon adni, és támogass az Európai Bizottság e, ebből a koordinátorát a válaszadásban. Az ECDC számára persze a járványügyi felkészülés kulcsfontosságú, és ez a 1082-es jogszabály kulcsfontosságú eleme, és az ECDC természetesen támogatja az Európai Bizottságot és ennek szolgálatait mind a két prioritásban. Azonban az új aspektus az ebola koordinátor segítése, az érintett országok támogatásában. És ez is szerepe, ebben is szerepe Nyugat-Afrika. Hogyha megnézzük a 1082-es döntést, az Európai Bizottságnak ez több lehetőséget ad a koordinálásra, a felkészültség koordinálására, és a tagállamokat arra kéri, hogy tájékoztassák a felkészültségüktől. Ez nagyon fontos lenne, hogy a tagállamoktól kapjunk biztosítékot arra, hogy nagyon jól felkészültek. A rendszereik, megfelelő eszközökkel rendelkeznek-e arra, hogy válaszoljanak a járványkitörésekre? Vannak-e gyors diagnosztikai lehetőségek? Vannak jól képzelt egészségügyi dolgozóik, akik a járvány, akik a fertőzöttekkel való kapcsolatot tudják kezelni, illetve megfelelően tudják-e izolálni és kezelni a fertőzötteket. Technikai támogatást adunk a tagállamoknak, illetve az Európai Bizottságnak az elemzésekkel. Persze nem az LCDC e feladata megítélni a tagállamok felkészültségét. Az LCDC e mit tesz? Az LCDC e mindig is odafigyelt a, a fertőző betegség, arra, hogy a fertőző betegségek ütötték fel a fejüket, mint például az ebola. Aztán odafigyeltük, 2013. decemberében kezdtük odafigyelni az ebolára Nyugat-Afrikában. Tudtuk, hogy Guinea vidéki területein ismeretlen eredetű betegség vetett, vet, ütötte fel a fejét, aztán 2011. március 22-én a guineai járványt megerősítették, ebola vírust azonosították. Ezzel ahogy a járvány terjedt, az LCDC egyre több forrást fordított e- erre, és mobilizáltunk számos forrást, főleg munkaerőt, egészségügyi dolgozót. Naponta voltak technikai találkozók, augusztustól kezdve, minden nap tehát, több mint 60 közegészségügyi és sürgősségi csapatülés volt. Napi kapcsolatban voltunk az Európai Bizottsággal, az ECO-val, a WHO-val. 2014 második fél évében 40-60 ECDC szakértő dolgozott az ebolán napi teljes munkaidőben minden héten. Úgyhogy ez nagyon impresszív nagyon gyors kockázat elemzést végeztünk, járványügyi aktualizációt, aztán megnéztük, hogy mit kell tenni azoknak, akik ezekbe az országokba utaznak, mi a helyzet azokkal, akik onnan visszatérnek, en, ö, kiutazási, beutazási ellenőrzésekről beszéltünk, egy nagyon jól felkészült luxemburgi ö, kórházunk van, ez valóban nagy benyomást tett rá mindenféle eljárást követünk, de hogyha megérkezik ide egy eh, páciens, akkor a nap végén egy hatalmas eh, hulladék hegyel állunk szembe, a védőruhák, a eh, szennyezett ruhák, mit csináljunk ezzel? Ez egy egyszerű kérdés volt, de nagyon nehéz volt megválaszolni. Másik fontos kérdés. Kiváló rendszerek vannak most már a meddig, az orvosi evakuáció esetére, de hogy lehet dekontaminálni például egy repülőgépet? Ez is egy nagyon bonyolult kérdés. Természetesen nagyon sok technikai tanácsot adtunk, és az Egészségbiztonsági Bizottság asztalára letettük ezt. A 1082-es jogszabály és az egészségbiztonsági szakbizottság nagyon fontos szerepet játszottak ebben. Aztán Nyugat-Afrikában is voltak munkatársaink, nem túl sok, de mindig is voltak ott kapcsolattartóink, mert nagyon fontos az első kézből kapott információ. Október, tavaly október-novemberében az ECDC-re háruló nyomás nagyon nagy lett, hogy tegyünk többet. A WHO és a az LCDC e azt mondták, hogy egy francia anyanyelvű, vagy francia beszélő szakértőkre van szükség. Nekünk sok francia beszélő szakértőnk van. Aztán Nyugat-Afrikában látogattak a bizottság tagjai, és világosá vált, hogy mire van szükség. A biztos az ECDC-t meglátogatta december elején, és azt kérdezte tőlünk, hogy ki elszíntsük össze egy tervet arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni. Kínában például francia szakértőkkel elkészítettük egy tervet, Novemberben eh, Denis Colombier, az RSR, SRS eh, igazgatója, egy LCDC eh, WHO misszión vett részt, és ő is hozzájárult a terv elkészítésébe. 2014. decemberében benyújtottuk a tervet a bizottságnak. A terv az volt, hogy legalább négy senior és junior eh, szakértőkből álló eh, csapatunk legyen, akik Kínába látogatnak és a helyi hatóságokat támogatják, nem a eh, kezelő központokat, hanem megnézzék a helyszínt, és megnézzék, hogy az alapvető járvány megelőzési intézkedések végrehajtásra kerülnek-e. Most már több mint négy csapatunk volt Nyugat-Afrikában, több európai országból és tagállamból is jelentkeztek részvételre, és ennek nagyon örülök. Nos, melyek az első tapasztalataink? Nagyon fontos az első határon átnyúló egészségügyi fenyegetésre vonatkozó jogszabály. A felkészültséget erősítettük, az Egészségbiztonsági Bizottság nagy segítséget nyújtott, és a közös közbeszerzés is egy nagyon fontos eszköz. Sikerült megfelelni, az a, a szolgál, mind a négy feladatunkat teljesíteni. Az adatgyűjtés, monitorozás, gyors kockázatelemzés, a felkészültség segítése, képzés, kommunikáció. Szerintem kiváló és koordinált módon folyt a munka. Hogyha most visszatérek az, a biztos missziós levelére, küldetési nyilat, ö, ö, levelére, A meghallgatásán Andriy Ukaitis biztos három szóban foglalta össze prioritásait, promóció, protekció és prevenció. Ez nagyon fontos volt számunkra, az ECDC számára, és a, hiszen mi ugye a betegség megelőzési és ellenőrzési központ vagyok. Nagy vagyunk. Nagyon nagy köszönetet tartozunk az olasz elnökségnek, hiszen nagyon sok fertőző betegség témát tűztek napirendre technikai támogatást nyújtottunk az olasz elnökségnek a közegészségügyi eszköz és az öm, oltás témájában. Természetesen nagyon elkötelezettek vagyunk az önök támogatásában is. Tudjuk, hogy önök a e, páciens biztonság és ellenállás területén nagyon fontos szerepet játszanak. Öt évvel ezelőtt az első prior, amikor megkezdtem a munkát, nagyon fontos prioritásokat határoztunk meg. Nagyon örülök annak, hogy a külső független értékelés azt mutatja, hogy jó, jó minőségű munkát végzünk, hiszen hogyha nem vagyunk hitelesek, akkor ez nem fog működni a hitelesség volt az egyik legfontosabb célkitűzésünk. Nagyon örülök annak, hogy az igazgatóság most ajánlásokon dolgozik, hiszen az ügynökség szempontjából nagyon fontos számunkra, hogy az igazgatóság vezessen bennünket mikrobiológia területén, az alacsony forrással rendelkező kis országok megsegítése területén, a kommunikációs tevékenység nagyon értékes, és a brain az és a szembe kell nézni, és a kezelés, a képzési problémákkal. Legalább hét, hét fenyegetettséget azonosíthatunk, antimikrobiális ellenállás, aztán a hív, szexuális betegségek, az jár, influenza járvány, az az oltások elmaradása, a migránsok és migráns munkavállalók egészsége, illetve a, a az orvoságoknak való ellenállás. Összességében az LCDC teljes mértékben támogatja az új bizottságot eh, missziójában. Eh, Adrikaitis eh, úr Stokomba látogatott múlt hónapban, és erről biztosított bennünket másodszor. Komoly, határon átnyúló egészségügyi fenyegetettségre vonatkozó jogszabályt ez a szakbizottság is segített alakítani és ez kiváló támogatást ad az EU-nak együttműködésben és koordinációban. Ezt eh, láttuk, hogy mennyire fontos és értékes ez a jogszabály az ebola válság ideje. Köszönöm az, az együttműködésüket. Az Európai Bizottság támogatása továbbra is elsődleges prioritás eh, jogszabályalkotásban eh, elsőleges prioritás az LCDC e számára. Az LCDC e idén ünnepli tizedik születésnapját, Tíz évig, tíz éve monitorozzuk, értékeljük és kommunikáljuk a járványokkal kapcsolatos adatokat az EU-ban. Az elkövetkezendő tíz évben továbbra is résen leszünk, és igyekszünk a tagállamoknak segíteni. Ezt a jövőt beszámolat egy metaforával zárnám. Én Hollandiából érkeztem, az én hazámban az ország nagy része tengerszint alatt van. Úgyhogy, ha nagy vihar van, akkor nagyon aggódunk a gátak miatt. Hiszen még akkor is, hiszen ha csak egy gát szakad át, az egész országot eláraszthatja a víz. A a fertőző betegségek esetében elmondhatjuk, hogy Európa az elmúlt években jó pár jó pár viharon ment át, és eddig az ebola volt a legnagyobb vihar. Minden egyes alkalommal az Európai Uniós védelem megfelelő volt és ellenállt a viharnak, de kérdés, hogy a következő viharnak is ellenáll-e, vagy az azután következőnek. Hollandiában tudjuk, hogy nagyon fontos a leggyengébb láncem a leggyengébb gát, hiszen a védelmi lánc csak annyira erős, amennyire a leggyengébb láncem. Novemberben részt vettem az ebola vitán, és teljesen egyetértek önökkel abban, hogy az ebola elleni harc lény, központi eleme Nyugat-Afrika. Az ECDC így cselekedett. Azt gondolom, hogy a legjobb, az Európai, legjobb, amit tehetünk az Európai Uniós polgárok védelmére, az az, hogy erősítjük a, a a megelőzést és az ellenőrzést az EU-ban és az EU-n kívül is, és a leggyengébb láncszemre figyelünk. Köszönöm. For your presentation. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Most elkezdődik a vita. Konecsna asszony az első. Ő az ETDC kontaktpontja itt a szakbizottságon belül. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu řediteli. trošku času. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani én is Sprenger úrnak. Nincs túl sok időnk, úgyhogy röviden fogok fogalmazni. Sprenger úr gyakorlatilag mindent elmondott, ami fontos volt. Arról, hogy hogyan kell az LCDC e tevékenységét figyelnünk, nem csak a monitoring nagyon fontos, nem csak uh, a megfelelő információ tájékoztatás, hanem a segítség is fontos. Már tíz éve nagyon jól működik ez a, ez a központ, azóta új veszélyek, új kihívások jelentek meg az LCDC e életében is. De gondoljunk egy kicsit magunkra is, Gondolkodjunk el azon, hogy megfelelő ez, hogy megfelelő-e az a tevékenységi kör, amivel felruháztuk az ECDC-t, vagy módosítani kell ezt. Egy konkrét dologra gondolok. Novemberben már szóltam erről. Az ECDC szerepe az Európai Unión kívül is rendkívül fontos, hiszen ez az Európai Uniós érdekeket is szolgálja. Tehát kivételes körülmények esetén felléphet ugyan az ECDT az EU-n kívül, de jó lenne, hogyha Grúziával, Moldovával vagy Ukrajnával lennének kölcsönös megalapodások az ECDT-vel, olyan országokra gondolok tehát, akik elképzelhet, hogy egyszer majd az unió tagjává válnak. Azt hiszem, jobban is tudnánk rajtuk, jó, tudnánk rajtuk segíteni, hogyha meg lenne ez az együttműködési vagy megállapodási rendszert. Mindenképpen komolyan el kell azon gondolkodni, hogy az ECDC tevékenységét kiterjesszük ezekre az országokra is, kár lenne, hogyha az egészségügyi tapasztalatunkat nem tudnánk megosztani velük, hiszen érdemes lenne ezt megtenni, osszuk meg velük a tapasztalatunkat, osszuk meg, meg velük tudásunkat, ezáltal segíthetünk rajtuk, vagy nekik. Ma szavaztunk a központ mentesítéséről, az ECDC-nek egyre több feladata van, de a finanszírozás nem változik. Nos, örülök annak, hogy a különböző ügynökségek az Európai Unió különböző területein rendelkeznek központtal, az ETDC Svédországban van, de ne felejtjük el, ne felejtjük hogy ebben az esetben átváltása is sor kerül, tehát a svéd korona és az euró között, és ez végül is megváltoztathatja a pénz, a finanszírozás mennyiségét. Most az öt évvel ezelőtti szinten, az öt, a dokumentumokban az öt évvel ezelőtti átváltási árfolyam szerepel. Lehet, hogy ez nem mindenki számára fontos, vagy nem tűnik fontosnak, de azt hiszem, hogy ez, hogyha ezt a kérdést rendezzük, akkor számos feszültségi forrást is megszüntethetünk. Ezt igazából azt a kérdést a bizottságnak szögezem, szegezem, mit lehet tenni ez ügyben. A bizottság úgy vélem, hogy tehet valamit. Nem kéne itt egy megoldást találni? Azzal zárom le, hogy az Európai Parlamentnek két képviselő is van az igazgatói tanácsban, új igazgatót fognak kinevezni idén márciusban az ügynökség élére. Felteszem, hogy jelölteti majd magát a jelenlegi igazgató is, és mint kontakt személy mindent megteszek azért, hogy az Európai Parlament is jelen legyen ebben a folyamatban. Tehát lesz egy résztvevője az Európai Parlament részéről is ennek a folyamatnak, és ha bármilyen dokumentumra van szükségük, abban is segítünk. Ez az egyik legkisebb EU-s ügynökség, de fontosnak tartom azt is, hogy az ügynökségi rendszerben kiválóan megtalálta a helyét. Ez az ügynökség is most még inkább odafigyelünk rá. Az ebola miatt meg kell találni az optimális feltételrendszert, hogyan lehet, hogyan dolgozhat, működhet leghatékonyabban az ECDC. Olyan tanulmányokat végeznek például, amit a tagállamok maguk nem tudnak elvégezni, tehát az egész unió számára nagyon fontos a tevékenységük. Köszönöm az eddigi munkát, és köszönet az Európai Parlament nevében is. Nagyon meggyőzően védik az EU-s érdekeket különböző tárgyalásokon is köszönöm a kollégáknak is, akik itt maradtak az ülés végéig. Fontos téma ez. Sokszor meglepetés ér minket, és ilyen esetekben kellemetlen ekkor fordulunk az intézet felé, az ügynökség felé. Köszönöm, Göte úr. Köszönöm szépen Sprenger úr a beszámolóját amennyiben valaki ezt nyomon követte. Nos, azt gondolom, hogy esetleg az ebola ügyét teljes mértékben megoldották, és Európa ez nagyon nagy hozzájárulást Tehát Azt mondhatom, hogy itt nagyon nagy hibákat követtünk el, nagyon sok dolog, legfontosabb dolgok nem voltak jelen a terepen, a helyszínen, tehát inkább azon kellene elgondolkodnunk, hogy a jövőben az ilyenfajta válságokra hogyan tudunk reagálni, mert erre a válságra sem reagáltunk jól, és talán az ügynökségének hozzá kellene járulnia ahhoz, hogy hogyan lehetne azt elérni a jövőben, hogy ilyenfajta katasztrófák a jövőben ne forduljanak elő. Tehát a e, bort egy kicsit fel kell, hogy vizezzem, mert szerintem ez egy kudarc volt teljes mértékben. Erről már vitáztunk itt a szakbizottságon belül, és úgy vélem, hogy nem, nem volt jó, ahogyan az Európai Unió fellépett ebben az ügyben, talán a jövőben ebből tanulhatunk. Ami engem érdekel, az ICDC munkaprogramja, van egyfajta roadmap a következő évekre, hogyan alakítják ki a munkaprogramot, milyen koordináció zajlik a bizottsággal, hogyan ö, koordinálják a többi ügynökséggel, az emel nál is foglalkoznak az ebola ügyével, tehát vannak itt bizonyos összekapcsolódási pontok az ügynökségek között. Érdekelne, hogy hogyan zajlik ezt, hogyha erről fel tudna világosítani, hogy az ICDC e munkaprogramját hogyan dolgozzák ki. Önök egyedül végzik ezt, vagy koordináció is zajlik a bizottsággal, illetve más ügynökségekkel? Köszönöm. Thank you very much. And now, Madame Köszönöm szépen, Seyer Périgasz. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek ellenére szeretném Sprenger úrnak gratulációmat kifejezni a megközelítéséért, és hogy itt részt vett ezen a vitán. Kaptam néhány üzenetet, és csatlakoznék ahhoz, amit az első felszólaló mondott, nem szeretném ezt elismételni, nagyon sok dolog elhangzott már, természetesen Kérdés az, hogy mit lehet javítani, min lehet javítani, azért is vagyunk most itt. Jó lenne, hogyha ezt itt megvitatnánk. A TBC is egyre inkább terjed, elgondolkodtak-e ezen. Ez is problémát jelenthet, ha nem teszünk semmit. Aztán itt van az antibiotikum rezisztencia kérdése, Európában, Amerikában fontos kérdés ez. Obama azt mondotta ennek kapcsán, hogy ugye itt az állat egészség, ugye az élelmezés, de az emberek egészsége, a közegészségügy is érintve van. Tudnak-e ebben a kérdésben egy koordinátori szerepet játszani? Elnök úr, igazgató úr. Nos, én gratulálni szeretnék magam részéről önnek, mert az LCDC ebben a súlyos ügyben, ami az ebola, az LCDC-vel, de az Élelmiszerbiztonsági Bizottsággal is, amely Luxemburgban ö, működik, melyet mi magunk hoztunk létre. Jó magam voltam a jelentéstevő, a határokon átnyúló súlyos egészségügyi fenyegetések dokumentumának körülbelül egy évvel ezelőtt elfogadtuk ezt a határozatot, ahol is megerősítettük ezt a szükséges koordinációt a tagállamok között, az CDC-vel és az Európai Bizottsággal. Ezen élelmiszerbiztonsági bizottságon belül fontos tehát az állandó kapcsolattartás, amelyet én annak idején elláttam itt az Európai Bizottsággal, a Digi Sankó képviselőivel, és a bizottság jelenléte és az ön, önök munkája egyfajta gátat vetett ennek a csapásnak. Nos, ami az ön szavait illeti, itt a leggyengébb láncszemre kell figyelemmel lenni. Hát számos gyenge láncszem van, a WHO szintjén a asszony január 25-én elismerte, hogy végre intézkedéseket kell foganatosítani a járvány súlyossága okán, és hogy ez bizonyosan tanulsággal szolgált számunkra négy hiányosságot fedett fel a szervezet részéről, amelyek szintén kihatottak az CDC e munkájára, illetve az EU munkájára az ebola vonatkozásában. Ezért szeretném ezt felvetni ezt a kérdést, hogy még szükség van bizonyos kapcsolatokra a WHO megreformálása céljából, mert nehéz azt elismerni, hogy a a WHO nem volt hatékony az ebolával szemben, vagy a h 1 n egy vírussal szemben, influenza vírussal szemben négy évvel ezelőtt, 2009-2010 telén. Tehát egyre több ilyen ügy van a WHO-t érintően, amelynek utat kellene mutatnia nekünk, amikor ezen vírusok elleni küzdelemről van szó, mert ahogyan ön helyesen említette, sajnálatos módon egy vihar, egy hurikán az ebola vírust illetően másokat fog kiváltani a következő években. Tehát itt nem csupán egy megerősített hatékonyságra van szükség, hogy azt kiegészítsem, amit kedvenc koordinátorom Matthias Gróte említett, hanem főként arra van itt szükség, hogy a WHO végre hatékonyan tudjon működni. Nos, a WHO-val való kapcsolatok, illetve az erre vonatkozó javaslatokat illetően még mindenképpen meg kell erősíteni a nemzetközi együttműködést az ilyen vészhelyzetekben, mint az ebolával kapcsolatos. Aztán vannak itt más javaslatok az engedélyezési folyamatra vonatkozóan, ennek megreformálásra vonatkozóan, amikor új gyógyszerek piacra dobásáról van szó. Van egy jegyzőkönyv, amelyről talán önök már gondolkodnak, hogy a modus operandi az ilyen vészhelyzetekben Európa részéről megreformáljuk. Kádenbach asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen ezt a beszámolót és az eszmecsere lehetőségét. Nos, ön a felsorolásában, ami a következő időszakot illeti a folyó évet, az ilyenként nevezte meg. Itt sürgős intézkedésekről van szó. Itt volt két olyan kórház is, ahol a multirezisztens csírek miatt elhaláloztak személyek, és itt egy egyre terjedő fertőzésről van szó, a terápiákhoz, a kezelésekhez kapcsolódó vírusok esetében egész Európában. Itt parlamentben 2013-ban az állásfoglásunkban már felhívtuk a figyelmet erre a problémára, számos program létezik ennek a vonatkozásában, de itt egy csendes gyilkosról van szó a kórházakban, hiszen egyre több a fertőzés az európai kórházok, kórházakban. 13 tagállamból érkeztek ilyen jelentések, ilyen adatok, akik felügyelik ezt a helyzetet. Tettek-e valamit? Ez az egyik kérdésem. A másik a 27 ezer vagy még több halálozást illetően Európában ugye elő, elöregedő társadalomról van szó, az antibiotikum kezelések gyakorisága fokozódik, és ez is egy veszélyt rejt ezen betegek számára. Az NCDC megközelítése, tehát micsoda a kezelésekhez kapcsolódó kórházbeli fertőzések kapcsán? Thank you very much. Now, Miss. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, igazgató úr, hogy ellátogatott ide erre az eszmecserére. Az éppen felvetett eh, témákhoz kapcsolódnék az antibiotikum rezisztencia kapcsán, vagy antimikroba rezisztencia kapcsán, de akár a betegek biztonságát illetően az egészségügyi rendszerben én egy saját kezdeményezésű jelentés megfogalmazója vagyok, amely nem sokára konkrét formát ölt. Nos, az ECDC munkáját már megismertem a betegek biztonságát érintő dokumentum, illetve a kórházi kezeléseket kapcsolódó fertőzések témaköre kapcsán, mely fertőzések 8-12%-át sújtják az európai kórházakban kezelt személyeknek. Nos, ami a tanács ajánlásait illeti, ezek helyes irányba mutatnak, mert valóban meg tájékoztatni kell a kórházi személyzetet, illetve a betegeket, de van még egy másik tényező, amely kihat az ilyenfajta esetekre. Ugye itt a politika és a kórházi rendszerek vezető személyzetének kinevezéséről is szó van, ezek összekapcsolásáról. Ugyanis itt az érdemmel kapcsolatos kétségek vetődhetnek fel ezen kinevezéseknél, és ez kiad a betegek biztonságára is. Például, hogyha egy orvos hibát követel, mert hiányos a szakértelme, ugyanis politikai okok miatt nevezték ki, hát akkor ez egészen más kérdéseket vet fel, itt egy védelmi rendszer létezik a kórházakban, amelynek célja az, hogy a műhibákat megpróbálják eltusolni. Nos, itt az ECDC-nek mi az álláspontja az ilyenfajta fertőzések, illetve a műhibák kapcsán az egészségügyi létesítményekben? Köszönöm. Before. Köszönöm. Mielőtt megadom a szót az igazgatónak, az igazgatónak, hogy válaszoljon, Az európai parlament képviselői felé fordulok. Maliori professzor és Serez professzor úr, kérem, hogy szóljanak hozzá. Um, Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a belém helyezett bizalomért. Az ECDC igazgatói tanács bizottságnak tagja vagyok, a parlament nevében, parlament képviselétében tevékenykedek ott, nyomon követem a munkájukat már tíz éve, köszönöm tehát a bizalmat. Az elkövetkezendő hónapokban lesz a második külső értékelése az ügynökségnek, és ez kiváló alkalom, hogy önök is pontosan lássák, eddig milyen tevékenységet végzett az ügynökség. A tagállamok képviselői, az Európai Bizottság és az Európai Parlament is képviselteti magán, magát ez alkalommal, és ez kiváló felállás, nagyon jó alkalom ez, hogy külső értékelést készítsünk, és láthatjuk majd, hogy milyen központi szerepet tölt be ez az ügynökség az EU életében. Még egy dolgot szeretnék mondani. Örülök annak, hogy napirendre került a mai napon az ebola járvány kérdése, hogy az Európai Unió mit tehet azért, hogy ezzel a fenyegetettséggel megküzdjön. Ez egy határokon átnyúló fenyegetettség, nem csak az európai polgárokat kell védeni, hanem más országoknak is segítenünk kell, akiknek nincs meg a pénzügyi lehetőségük arra, hogy önerejükből vegyék fel a harcot a betegséggel szemben, és továbbra is vannak még megbetegedések. Köszönöm a szót. Köszönöm. Serez professzor. Köszönöm. A kollégámhoz hasonlóan én is már tíz éve dolgozom Um, to do this work for you, and it's... Már tíz éve végzem ezt a munkát, nagy megtiszteltetést, és, és mindent megteszünk azért, hogy ezt folytathassuk. Elnézést! I have um, not much to add to... Sokat nem tudok hozzátenni ahhoz, amit az igazgató elmondott az ügynökség tevékenységéről, az érintett felekről, vagy a fellépés területéről, és a kollégámat se tudom kiegészíteni. Örülök annak, hogy ezt a munkát végezhetjük, és köszönetet mondok azoknak az embereknek is, azoknak a képviselőknek is, akik elmondták a véleményüket a jelentésről. Konyecsna asszonynal többször is egyeztettünk már. de azt asszony is nagyon értékes dolgokat mondott az antibiotikumokról. Örülünk annak, hogy ilyen visszajelzéseket hallunk. A jövőben a kiértékeléssel fogunk foglalkozni, az elemzéssel, azzal, hogy hol van ahhoz adott érték. A határokon átnyúló egészségügyi veszélyekről szóló irányelvvel foglalkozunk majd. megnézzük az együttműködést a WHO-val, a bizottsággal, más szervezetekkel. Vannak egyébként a kiváló együttműködésre is példák. Arra is odafigyelünk majd a jövőben, hogy a pénzügyi kötöttségeket hogyan lehet összeegyeztetni a kibővülő munkaprogrammal. Az igazgató úr is említette, hogy milyen sok embert kell egyik pillanatról a másikra egy ügyre állítani. Az ebből esetében ez nagyon nehéz feladat volt, hiszen megnőtt az, megnőtt az igény a központ munkája iránt, de pénzügyi elkötelezett volt a kezünk. Folytonosan újabb veszélyforrások jelennek meg, amelyek mind sürgős munkát igényelnek a ECDC-től, és ezért sokszor kell rugalmasan megváltoztatni a munkaprogramot. Köszönöm, köszönöm, hogy az elnök, most pedig az ECDC főigazgatója következik. Parancsoljon, kérem válaszoljon. Két percem van? Vagy kicsit több? kérdezi az igazgató. But I would like to promise you that we will come back to you. Megígértem, hogy visszatérünk írásos válaszsal, hogyha nem tudtunk válaszolni valamire, hát próbálják meg válaszolni a kérdésekre először is. Kornicsa asszonynak eh, szeretnék köszönetet mondani, ő a mi új kontaktszemélyünk, és nagy, eh, nagyon aktív és elkötelezett képviselőt ismertünk meg benne. Ami a politikai egyezményeket illeti, hogyha az Európai Unió például Moldev közösságot, Grúziát, Ukrajnát szeretné támogatni, ez meg lehet tenni. A következő lépés, és hogyha az LCDC-t e ebbe megkérdezik, hogy milyen szerepet tud e bejátszani, nem tehetjük meg, hogy csak meghívjuk őket ülésekre, hanem valódi támogatást kell nyújtanunk nekik. Ez pénzbe fog kerülni, emberi erőforrásba fog kerülni, de erre van szükség és ez nagyon fontos. Ami a költségvetést illeti, és a valuta kérdést, ez egy nagyon bonyolult dolog, és valóban igazuk van, a vásárlóerő, az Európától kapott költségvetésünk a vásárló eleje, eleje csökkent, a, a, az árak pedig növekednek. Amit az ebolával kapcsolatban láttunk, az egy hatalmas nagy kihívás volt, és nem kaptunk kiegészítő költségvetést, költségvetési eszközt. Kotter igaza van, egy ütemtervet kell kidolgoznunk, ez a több éves munkaprogramhoz tartozó ütemterv 2014-ben kezdődött, ez és 7 évig tart. Minden évben megkérdezzük az összes tagállamot, a Management Boardon keresztül, és az Európai Parlamentet a kontaktszemélyünkön keresztül, és megkérjük őket arra, hogy járuljanak hozzá az éves munkatervünk elkészítéséhez. És nagyra értékelem a 2016-os hozzájárulásukat, ezt nagyon várjuk. Közös együttműk, egy, ö, szoros együttműködésben vagyunk az EMI-vel. Nagyon sok olyan téma van, amelyek közös felelősségünk. Például az oltás egy ilyen dolog. Először is az elmén belül ez gyógyszerészeti szempontból fontos, de ugyanilyen fontos közegészségügyi szempontból is. Tehát nagyon szoros az együttműködés, és ez az ebola járvány kapcsolatos oltásra is vonatkozott. Vannak más közös projektjeink, az EMI projekt, amelyek együttműködésben valósultak meg. Fidek asszonynak és szeretnék köszönetet mondani A tuberkulózis kérdése nagyon fontos. Egyes országokban, például Románia, eh, Bulgária és a balti államok, ez még mindig nagyon jelen van, de egyébként másutt is nagyvárosokban, London, Róma, Rotterdam, stb. Tehát oldali megközelítésre van szükség. Említettem Letországot. Nagyon örülünk annak, hogy Letország magas szintű ülést szervez március 30-án. Az ECDC ezen részt vesz, biztos is részt vesz, ha jól tudom, és támogatjuk az Európai Bizottságot a terveinek kifejlesztésében, kidolgozásában. Nos, erre nagyon odafigyelünk. Aztán említették az Egyesült Államokat. Van egy közös kezdeményezésünk, a TATFA, és az Egyesült Államokkal együtt egy cselekvési tervet és kölcsönös megértési tervet dolgozunk ki. Ez nagyon fontos, az a az állat egészségügyi szempontból, illetve a nagy állat antibiotikum használatnak hatása lesz az emberi fogyasztásra is. Az EFSA-val együttműködünk a, vet, a állategészségügyi aspektusokban, aztán az elmivel is, ával e is, egy közös jelentést fogunk kiadni az élelmiszer kell terjedő baktériumokkal kapcsolatban. Nagyon fontos szerepet játszott az EFSA az ebolára adott válaszban. Jó volt az együttműködés az ECO-val, de ezt a jövőben még lehet javítani jó, asszony, a WHO nagyon fontos szerepet játszik. Ne, adnék egy példát, azonban nem igazán szeretnék ajánlásokat tenni. Most vannak e, emberek mm, a helyszínen, Van ott egy laboratórium, egy nap alatt el lehet érni, de mi van, hogyha nincsen üzemanyag? És ez a valóság, lehet, hogy van autó, de nincsen üzemanyag. Vannak olyan területek, ahol, ahol nem tudunk belépni, mert polgári ö, nyugtalanság van, ö, ezek olyan problémák, amelyeket az Európai Uniónak vagy az ENSZ-nek kell megoldani valamilyen kezdeményezéssel, ezt nem tudja a WHO megoldani. Nagyon fontos, hogy átfogó értékelést készítsünk azzal kapcsolatban, hogy mit kell javítani azért, hogy a további kitöréseket megelőzzük. Vannak jó jelek az ebolára vonatkozóan, de még nem sikerült elérni a célt az ebola még mindig támad távoli helyeken. Aztán a himlő, bárányhimlő, mindig előfordulhatnak az új járványkitörések. Az LCDC nagyon nagy figyelmet fordít Gíneára. Kalembach asszony, nozokómiás hatások nagyon fontosak, amit tehetünk, az az, hogy a megfigyelést erősítsük, a jegy protokollokat, protokollkészítést, hogy a e, kitörést e, figyelni tudjuk, és e, be tudjuk azonosítani. Tréninget kezdeményezünk a, a kórházakban elkapható fertőzésekkel kapcsolatban nővérek képzésére van szükség. Hogyha vannak ilyen fertőzések, és vannak fertőzések, akkor, és tudjuk, hogy vannak fertőzések, ez azt jelenti, hogy hogy jó a rendszer. Az, hogy egy kórházból nem jelentenek fertőzést, ez nem jelenti azt, hogy nincs fertőzés, hanem azt jelenti, hogy nem tudunk róla. Nagyon jó dolog a felügyeleti rendszer, a megfigyelési rendszer, úgyhogy ezeket a nozokomiás fertőzéseket figyelni kell, és ehhez megfelelő költségvetési eszközök kellene. Ami Pericsini képviselő kérdését illeti, nem vagyok tudatában annak, legalábbis nincsen információm azokról a speciális bizottságokról, amelyek a kórházi megfertőződésekről mm, ezekkel foglalkoznának. Igyekszem figyelmet fordítani a kórházi megfert fertőződéseknek, a kórházakat meglátogatjuk, igyekszünk, hogyha van ilyen bizottság, ezzel találkozni. Lehet, hogy csak a legjobbakat mutatják be nekem, de nagy benyomásra tett, benyomást tettek rám ezek a bizottságok. Az ön által felvetett kérdést a következő látogatásomkor talán figyelembe is vehetem nagyon fontos ez a bizottság. Azt hiszem, hogy dióhéjban ennyit tudok elmondani. Ha vannak még más kérdések, itt vagyok. I think that we have to finish also because... Nem, és azt hiszem már le is kéne zárni az ülést, mert a tolmácsok munkaideje lejárt. És, az utol- és hogyha így folytatjuk tovább, akkor már csak angolul beszélgethetünk, de most le is zárom az ülést délután találkozunk a szakbizottság tagjaival, folytatjuk a mai ülést akkor. Köszönöm szépen, viszontlátásra!